Good morning. Good morning, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a harmadik ülésen, a, és nagy megtiszteltetés számomra Mágot Wallström asszonyt, Michael Cashment, üdvözölni, elnézést kérek Szöneke kollégám van itt. Alexander Vonrat nem tudott ide érni, mert éppen közlekedési dugóban van. Az első egy per kettős mm, cikk az Európai Unió szerződésben kimondja, hogy a döntéseket a lehető legnyíltabban kell meghozni, és a lehető legközelebb az állampolgárhoz. A dokumentumokhoz való hozzáférés jogát alapvető jognak ismerik el, az alapjogok kártájának 42. cikkében azon elvek és kivételek, amelyeket az alapjogokra alkalmaznak, az alapjogok a dokumentumokhoz való hozzáférés alapjogára alkalmaznak a 1049 per 2001-es rendeletben szerepel ennek a rendeletnek a felülvizsgálata kezdőzött el. Az ülésünk jó alkalom arra, hogy megvitassuk ezt a javaslatot, amely egyesek szerint hátralépést jelent. Szeretném megkérni kollégámat, Michael Cashment, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Mindenkit üdvözlök ezen az ülésen a téma dokumentumokhoz való hozzáfér, nyilvános hozzáférés, nyilvánosság hozzáférése. 99-től 2001-ig foglalkoztam egy, és eszembe jutott Prospero a Vihar című drámában, aki addig álmodozik, amíg csak Malvóliót sikerül kifigurázni a végén. Remélem, hogy Prospero álma valóra válik az állampolgárok és NGO-k álma ezzel együtt. Szeretném visszhangozni, amit az elnök mondott. Alapjoggal foglalkozunk. A dokumentumokhoz való hozzáférés, az információhoz való hozzáférés az az eszköz, amelyel az állampolgárok és mások a felelősséget tudnak vonni egyéneket és intézményeket. Az egyik legnagyobb probléma az európai intézményekben nem az, amit teszünk, hanem amit úgy teszünk, hogy félreértik, vagy rosszul ábrázolják. A dokumentumokhoz való hozzáférés, az információhoz való hozzáférés alapvető fontosságú. Hogyha az állampolgárok a tagállamokban látják, hogy a minisztereik vitatkoznak, szavaznak, ezt világosan látják, akkor tudják, hogy be lehet számoltatni a minisztereket a tevékenységükről, amikor a parlament előtt számot adnak, és nem hivatkozhatnak Brüsszelre. A nyitottság, az átláthatóság vezet a demokráciához és jobb megértéshez. Amikor 99-ben, 99-től 2001-ig ezen dolgoztunk. Margot Wallström alelnök asszony szintén része volt ennek a folyamatnak. Nos, akkor megértettük, hogy egy űrt kell betölteni. Addig a dokumentumokhoz való hozzáférés nem volt jog. Ez egy adomány volt, mert egyes intézmények adtak Biztosítani kellett, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés elv legyen, és kivétel lehessen egyedi alapon ez alól. Ezért, amikor felülvizsgáltuk a ö, bizottsági javaslatot, akkor a 2001-es tapasztalatra alapozunk az EK bíróság joggyakorlatára ö, is alapszunk. Törkö ö, úr nevét meg kell említeni ebben a munkában. Azok, akik a ö, jelentés tervezetemet látták, tudják, hogy üdvözöltem némi fenntartással azt, amit a bizottság javasolt. Azt mondtam, hogy nem megy elég messzi Pozitív változások vannak a javaslatban, ezek indokolhatók, mint például kiterjeszteni a kedvezményezettek körét és megfelelni az árhúszi egyezménynek. Más javaslatok azonban visszalépést jelentenek az átláthatóság tekintetében. Például, hogyha arra gondolunk, hogy a legtöbb parlamenti kérés 2006-ban teljesen figyelmen kívül maradt. Én voltam voltam a szerzője egyeseknek ezek közül. Szeretném felhasználni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy különböző rendelkezések vannak, amelyeket konzisztensebb, koherensebb módon kellene megfogalmazni együtt kell működjenek az intézmények, hogy közös iránymutatások és szabályok legyenek. Ne feledjük el, hogy felelősséggel tartozunk a soft law alapján már több javaslat ö, született, ö, az intézmények el kell érjék a kitűzött célt. Ö, van a hivatalos lap, a szelex rendszer, illetve az intézményközi ö, megállapodások a kodifikációról, illetve a ö, törvényhozásról. A célunk ugyanaz az európai döntéshozatali folyamatot érthetőbbé tenni hadd mondjam a nemzeti parlamentek képviselőinek a következőt. Amikor az európai döntéshozatali folyamatra utaltam, akkor úgy gondoltam, hogy ezt ki kell terjeszteni a nemzeti ö, intézkedésekre is, hiszen ezek a szövegek hatnak ki az önök állampolgára és a mi állampolgárainkra, sokkal ambíciózusabb szöveget szeretnék, mint a bizottság és mint a tanácsi szöveg. A lehető legtöbbet meg legtöbb sokkal több tapasztalat megosztását tenném szükségessé. Nincsenek a, bizalm, a titkosított információról szabályok. Van, aki azt mondja, hogy ne legyen titkosított dokumentum, minden dokumentum legyen hozzáférhető. Ez ö, nem ö, lenne praktikus. Hogyha ö, nincsen ö, minősítés, ö, akkor az intézmények működése leállna ezért úgy gondolom, hogy a legmagasabb célt kell kitűzni az intézmények és a nemzeti parlamenti képviselők egyes dokumentum érjék el azt, hogy különböző minősítési szintek legyenek. szeretném az érzékeny dokumentumok kérdését megvizsgálni, és megnézni, hogy a belső biztonsági szabályok a tanácsnál és a bizottságnál hogyan érvényesülnek, és egy parlamenti testületre hogyan lehet ezeket alkalmazni. A törvényhozási és a közigazgatási átláthatóság két külön dolog. A 41. cikk az EU ö, alapjogok kártájában ö, szól erről a kérdésről. Sajnos lejárt a hozzászólási időm, elnök úr, és ö, szeretnék rámutatni a magyarázó memorandumra, amely a jelentés tervezetemben szerepel. Ö, több ö, változtatást is megfogalmazok ott a kedvezményezetekkel kapcsolatban, a meghatározásokkal kapcsolatban, például a dokumentum régi megfogalmazását vettem át, mert szerintem ez sokkal átfogóbb. A minősített törvényhozási minősítő dokumentumról a törvényhozási archívumban szintén külön szólok ebben a jelentés tervezetben. Megkülönböztetem a közérdeket és az egyén érdeket, illetve harmadik felek dokumentumának felhasználását. Ez sok problémát okozott az intézményi gyakorlatban. Módosítottam azt a cikket, amely a hivatalos labban való megjelenésről szól, illetve az information officer, információs tisztviselő posztjáról is szólok. A dokumentumok regisztrációjával foglalkozik, és ellenőrzi, hogy minden DG főigazgató eleget tesz kötelességének. Az információs tisztviselőnek nagyon fontos szerepe van, a, egyfajta ombudsman, akit kétség esetén meg lehet keresni az intézményekben. Végül a szankciókkal kapcsolatban is vannak változtatási javaslataim, hogyha a rendeletet megszegik úgy fejezem be, hogy kezdtem. Egyesek azt mondják, hogy ambiciózusok vagyunk, mások, hogy nem értük el a célunkat. Ne felejtsük el Sancho Panza szavait, a szél malmok elleni harc sohasem fejeződik be. Köszönöm. Köszönöm szépen hozzászólását Michael Cashman, most pedig a Sasa Vandra alelnök következik Cseh köztársaság. Jó napot kívánok! Miniszterelnök helyettes, pontosabban Alexandr Vondra cseh köztársaság. Örülök, hogy barátaink körében lehetek. Köszönök minden szervezőnek, hogy megszervezte ezt az ülést, ahol a bizottsági javaslat kritikus részeit vizsgálhatjuk meg. A 1049 per 2001-es rendelet felülvizsgálati tervének. A nemzeti parlamentek is odafigyelnek erre a cseh szenátusnak is tagja vagyok, ezért tudom hogy így történik. Mindannyian tudják, az Európai Bizottság 2008 áprilisában elfogadott egy javaslatot a rendelet felülvizsgálatáról. A bizottság a javaslatát úgy nyújtja be, hogy az átfogalmazás ö, legyen. Nagyon fontos, ö, hogy ö, átdolgozott, átszövegezett változatot ö, kíván előállítani, ö, amely ö, legyen világos. Így ö, könnyebb elérni a kitűzött ö, célt. épp az a cél, hogy azokat az intézkedéseket kelljen csak megvizsgálni, amelyek változást szenvednek, és a kodifikáció során egy egységes szerkezetbe foglalt szöveg szülessék meg. Nos, szükséges ezt a rendeletet napra készíteni, a 1049-est Nyilvánvaló, hogy megfelelő egyensúlyt kell elérni, mióta 2001. decemberében hatályba lépett a tanács és a főtitkársága, több intézkedést hozott, melynek célja a megfelelő és teljes alkalmazása az átláthatóságról szóló szabályoknak. Az egyik a az egységes központi regiszteri jegyzék létrehozása. Ez 99. januárjától működik, és több mint egy millió dokumentumot sorolnak fel benne. A cél az összes tagállami dokumentumnak a regisztrálása tanácsi dokumentumként. A tanácsi vita és a tanács bizottságainak, munkabizottságainak vitája során a tagállamok képviselői nem ö, olyan személyek, akik kívülállnak az intézményen, hanem részesei, részei. Ez az elv lehetővé tette, hogy a tanács és főtitkársága sok ö, olyan ö, kéréssel találkozzék, ö, amely ö, a dokumentumokba való betekintésre irányul. Ez a hatékony munka feltétele. A bizottság javaslata javaslatával kapcsolatban a következőket mondanám. A bizottság javaslatának tanácsi vizsgálatára 2008 második felében került sor, technikai jelleggel került erre sor általános megjegyzések tehetők meg ezzel a munkával kapcsolatban. Először is a e, második e, cikkel kapcsolatban kedvezményezettekről. E, az LK szerződés 259. cikke kimondja, hogy ki lehet terjeszteni, milyen természetes vagy jogi személyre, attól függetlenül, hogy milyen állampolgárságú vagy lakhelyű a kérvényező. A második cikke a jelenlegi rendeletnek azt mondja ki, hogy az intézmények biztosítanak hozzáférést olyan személyek számára, akiknek a székhelye vagy lakhelye nem EU tagországban található. Semmi sem akadályozza meg az intézményeket abban, hogy ezt továbbra is így ö, járjanak el, hogyha ez a belső szabályoknak megfelel. Második pont a harmadik cikkel kapcsolatban a dokumentum meghatározása. A legtöbb delegáció úgy tűnik üdvözli a javaslatot, hogy az elektronikusan tárolt adatokat is dokumentumnak tekintsék, hogyha ez nyomtatásban vagy elektronikus módon kinyerhető. A negyedik cikkel kapcsolatban, és a négy egy négyel kapcsolatban, ez az Árhusz egyezménnyel függ össze. Itt a delegációk üdvözölték azt az elvet, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférési jogszabály közeledik a 1367 per 2006-os úgynevezett Arhus egyezményhez, ami a negyedik cikket illeti, személyes adatok kiadása, itt az elsőfokú bíróság a Bajor esetben már mondott ítéletet, ez fellebezés alatt van. Itt több delegáció inkább várna, és az adatok kiadásával kapcsolatban nem módosítaná a szöveget addig, amíg az LK bíróság végrevényesen ítéletet hoz. A tanács értékeli az újonnan benyújtott javaslatokat, és a parlament javaslatait is. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy Kasman úr bevezette ezt a témát. Uh, Mr. Vice, uh, Premier Köszönöm szépen, uh, és akkor most megadom a szót a következő hozzászólónknak, Margot Wallström asszonynak, aki a Európai Bizottság intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért felelős. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok! Számomra a az a jog, hogy valamit megismerhessünk, legalább olyan fontos a demokráciában, mint a szavazati jog. Ezért természetesen arra van szükségünk, hogy meglegyenek a megfelelő működő eszközei a demokráciának átláthatóság, dokumentumokhoz való hozzáférés, és itt kell valójában elkezdenünk. Milyen alapelveket akarunk, és milyen célokat kívánunk elérni hogyha ezzel megegyezünk, akkor kezdhetünk vitatkozni arról, hogy milyen eszközökkel érjük előtt. Szabályozás, jó gyakorlat, technika, rutin. Néhány perc alatt, amely rendelkezésemre áll, szeretném a hangsúlyt a fő elemekre helyezni. Először is az 1049-es rendelet az első hét évben jól működött, nem szükséges jelentősen változtatni rajta, de javítani lehet. Második, hogy az Európai Uniós ügyek szakemberei kiterjedten használták ezt a rendeletet, és az állampolgárok számára is hozzáférést biztosít. A másik, hogy a bizottság nagyobb átláthatóságot kíván, nem kevesebbet, ami a jelenlegi szabályok alatt hozzáférhető, azok hozzáférhetőek lesznek a módosított rendelet alapján is és valami ö, hozzáférést jelent ö, változás nélkül is ezek a weboldalak többek között és a regiszter. Néhány dolgot szeretnék kommentálni, amit előttem szólok már említettek, és biztos vagyok, hogy később még vissza fogunk ezekre térni és egy dinamikus vitára számítok, mert szeretném felhasználni a nemzeti parlamenti képviselők jelenlétét arra, hogy én is tanuljak önöktől. Tehát tisztelt elnök úr, 92 óta történt előrelépés, amikor a tagállamok elfogadták a nyilatkozatot az információshoz való hozzáférési jogról a Maastrichti szerződésben. Ez nagyon fontos alapelveket fogalmazott meg, a döntéshozalat átláthatósága, a demokratikus jellege az intézményeknek, és a nagy közönség bizalma az intézményekben. Tehát az 2001-ben e, került elfogadásra az 1049-es rendelet, és ennek így kell e, mennie a továbban is a jövőre és a jövőbeni parlamenti tagok és biztosok számára is ez fontos. A 7 év tapasztalata a rendeletnek számos pozitív változást hozott. Például az intézmények éves jelentése jelentősen megnőtt, és egyre többen kérik a hozzáférést, és sokkal kevesebb esetben utasítják el a kérelmet, mint korábban, és egyre több információ kerül az intézmények által is közreadásra. Tehát a rendeletnek az alkalmazása egy proaktív megközelítést hozott a dokumentumok közreadásában is és a gondolkodásmódban is változást hozott ez az 1049-es rendelet. Azt is láthattuk, hogy leginkább vállalatok, jogi cégek, ügyvédi irodák és lobbisták használták ezt a rendeletet, és jártak el ennek alapján. Az Európai Uniós ö, törvényalkotás már jelenleg is nagyon ö, átlátható, de fontos az is, hogy a meghozott jogszabályok alkalmazása is megfelelően ö, követésre kerüljön. Ugyanakkor ö, kicsi a hatása rendeletnek az állampolgárok körében, még újságírók sem igazán hivatkoznak erre a rendeletre. A tutós világ mutatta a legnagyobb érdeklődést az összes kérelmezőket figyelembe véve. A rendeletnek a módosítása arra irányul, hogy szélesebb körben legyenek hozzáférhetők a dokumentumok, és három fő cél van. Először is az aktív tájékoztatás segítsük, illetve a jogalkotási dokumentumokhoz jobban hozzá lehessen férni, a, továbbá a 1049-es rendeletet az Auruszi szerződéshez, egyezményhez igazítani. És végezetül pedig tisztázzuk a kapcsolatot a 1049-es rendelet és más jogi eszközök között, amelyek ugyancsak a dokumentumok hozzáférését szabályozzák. A bizottsági javaslat egy részét visszalépésnek tekintik sokan, úgy gondolom, hogy ez tényeknek nem felel meg, de egy dolgot egyértelműen mutat, nem fogalmaztunk elég világosan. Először is, hogy mondjam el, négy fő téma van, amelyek kérdéseket vagy kritikákat vontak maguk után. Először is a definíciója annak, hogy mit értünk dokumentum alatt. A másik a hozzáférés és a személyi adatok védelmének kérdése. A harmadik a tagállamnak az a joga, hogy megtilthassa a hozzáférést egyes dokumentumokhoz, és végezetül pedig a hozzáférési jog korlátozása egy adott időszak alatt. Ez az úgynevezett 206-os cikk. Először is nézzük a dokumentum definícióját, meghatározását. A jelenlegi definíció nem eléggé egyértelmű, ezért diszkrecionális jogot tesz lehetővé, és önkényeskedéshez is vezethet. Egyértelművé kell tenni az új definíciót, és két dolgot kívánunk pontosítani a dokumentum, amit egy intézmény készít, akkor válik dokumentummá, amikor a szerző befejezte, és egy konkrét ügyhöz kapcsolódóan átadásra kerül, vagy átadásra kerül annak az intézménynek, aki a címzetje. Az adott adatok, amelyek elektronikus adatbázisokban vannak, ugyancsak dokumentumnak tekintendők, ahol levon, lekérhetőek, illetve felhasználhatóak az adatbázis céljának megfelelően. Természetesen a technológiai realitásoknak megfelelően ez is egy új elem. Hagy vegyek egy példát. Például az önök személyes feljegyzései, amit készítenek egy értekezleten, ez nem dokumentum. Az dokumentum, amit közre elkészítenek és körbeküldenek kollégáiknak tájékoztatásul. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a jövőben kevesebb dokumentum kerülne közreadásra. Van a hivatalos dokumentum, amik a nemzeti törvényhozásban születnek, és e az információhoz nagyon ö, közel áll ahhoz a megfogalmazáshoz, ami az Egyesült Királyság információs törvényében vagy a holland törvényben szerepel. Ezekkel a pontokkal kapcsolatban volt vita, nagyon érdekes érveket hallottam ma tekintetben, hogy hogyan növelhetjük az egyértelműségét ennek a rendeletnek, és remélem találunk olyan megoldást, amivel mindenki elégedett lesz végül. A második dolog a hozzáférési jog és az adatvédelem kérdése. A kettőt össze kell egyeztetnünk, a nyilvános hozzáférés és a személyes adatok védelme, ami a 2001-45-ös rendeletben szerepel. Tehát nem lehet külön választani a 1049-es és a 45-ös rendeletet egymástól. A név, a köztiszt, köztisztséget betöltő személyek neve, címei, és azok az adatai, amelyek a szakmai tevékenységéhez kapcsolódnak, azok mindig nyilvánosságra hozhatóak. Ez körülbelül 92-95%-át megoldja az összes eseteknek. A jelenlegi definíció ö, értelmében sosem volt Bajorország láger ügy amikor a, az ügyek csak abban az esetben tagadható meg az adatok kiadatás, kiadása, hogyha ez az adott személynek adott esetben kárt okozhat. Egyébként közvetlen ö, kodifikálásáról van szó, annak, amit a, ö, az Európai Közösségek Bírósága döntött körülbelül egy évvel ezelőtt a Bajorország lágerügyben. Mindössze annyit javasol a bizottság, hogy a bíróság ítéletét kodifikáljuk az 2007-es EFAF ügy alapján. A tagállamoknak nincsen joga megvétózni a dokumentumaik közreadását, de a bíróság úgy döntött, hogy itt finomításra van szükség. Van egyes önök tagállamok, amelyek egyértelműen elutasították a lehetőséget, és most ezt kér, szeretnénk, hogyha kodifikálnánk. Azt javasoljuk, hogyha egy tagállam azt akarja, hogy valamelyik dokumentumát ne adjuk közre, akkor ezt meg kell indokolnia egyértelműen, és ezeket az összeg, ezeknek az indokoknak a 1049-es rendeletnek meg kell feleljenek. Ami az időszakos hozzáférési korlátozást illeti, a bizottság javaslata világosan tisztázza, hogy addig nem hozzáférhető dokumentum, amik például vizsgálat folyik az ügyben. Vizsgálat során természetesen a nyilvánosságra hozattal sérthetné a vállalatoknak, egyéneknek az értekeit, illetve a vizsgálati eljárást sérthetné. Amikor a vizsgálat lezárult és a döntések megszülettek és jogerőssé váltak, akkor ezek hozzáférhetővé kell, hogy váljanak. Ez eddig is így volt, csak sokkal bürokráciával, és nagyon sok munkát jelentett egyes intézményi részlegeknek, elsősorban a versenyigazgatóság volt érintette tekintetben. Az új megfogalmazás az egyetemen világosabban fogalmaz, és még szeretném megkérdezni, hogy hány tagállamban engednék meg a hozzáférést akkor, hogyha egy ügyben vizsgálat folyik. A vizsgálati szakaszban általában nem engedik meg sehol a hozzáférést. De hát itt mindenképpen a jobbítás irányába lépünk. A saját levelezésem is a hozzáférhető az interneten, tehát jobb ö, nyilvántartások, jobb ö, felhasználóbarátabb ö, hozzáférés, és a dokumentumoknak a gyorsabb ö, nyilvánosságra hozatala ugyancsak egy ilyen elem vagy például a lobbistáknak a regisztrálása, illetve a szakértő csoportok nyilvántartása. A pénzügyi átláthatóság ugyancsak fontos a mi közösségi pénzből finanszírozott kedvezményezetteket illetően. Itt is proaktívan kell fellépnünk. És ez az általános alapelv. Az állampolgárnak joga van hoz látni, hozzájutni az adatokhoz. És gondolom, hogy hasonló uh, ötleteik vannak önök is, és, és ezt várják tőlünk egyébként az állampolgárok is, ezért kell, hogy együtt gondolkodjunk. Most azt javaslom, hogy a proaktív ö, lépéseket vegyük számba, amelyeket elérhetünk a ö, jogszabályjal. A néhány elkövetkezendő hónapban más Európai Uniós intézményekkel is egy ö, nyitottsági akciótervet fogunk megvitatni, mert szerintem példákkal kell ö, mutatnunk az utat. És köszönöm, hogy ennyi ideig meghallgattak, talán egy kicsit túl hosszan is beszéltem. Very much, uh, Vice. Köszönöm szépen, alelnök asszony. És most akkor megnyitom a vitát. A hozzászólók listáján hét név szerepel, és Általában három percet szoktak kapni, esetleg négy perc is most elfogadható lesz. A Első hozzászóló Giacomo Santini, olasz szenátor. Köszönöm szépen, elnök úr. Az olasz szenátust képviselem. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam az előadókat, mint Cashman volt kollégámat, mint pedig a biztos asszonyt hiszen néhány új elképzelés felmerült ezzel a témával kapcsolatban több év, akár ideológikus vita után is, amelyek ebben a parlamentben zajlottak. Az alapjogok negy, ö, kartájának 42. cikke világosan szól, de ennek alkalmazása mindennapokban nem annyira világos amely ilyet a híres intézményközi párbeszéd határozna meg. A biztos asszony ugyanazokat a feltételeket határozta meg, amelyeket jó magam is, tehát hogy kinek, szol, kinek eljavá, szolgáltában ez az átláthatóság, tehát a dokumentumokhoz való hozzáférés, kinek van joga ezen joggal élni, és milyen célokat akarunk mindezzel elérni. Az első cél a közigazgatási átláthatóság. Nos, rendben, mit is jelent ez? Egy szolgáltatást biztosítunk ezzel a polgároknak, a polgárok képviselőinek, tehát magunknak, a parlamenti képviselőknek, és maguknak az intézményeknek is, amelyeknek érdekükben áll, hogy bizalmat élvezenek a polgárok részéről, és megbecsülést is. De az egyénen túl a szervezet, a polgárok szervezeteiről is szó van ebben az összefüggésben. Ez tehát egy ösztönzés amely valamennyi szereplőnek javára szolgál, valamennyünknek, hogy párbeszédet folytassunk az intézmények között. A konkrét célkitűzések egyike az, hogy elősegítsük a polgárok részvételét ezekben a folyamatokban, hogy elérjük az integrációt, a kohéziót közöttük, és a másik pedig a teljes átláthatóság. De mindezek létrehozásával létrehozzuk a bizalom a közös fellépés, a részvétel érzületeit is a polgárokban. És mindez gazdagodást jelent azok számára, akik a polgárok javaslatait kezelik. Én a saját tapasztalatom alapján, és remélem, hogy mindez nem fog megtörténni a fiatal parlamenti képviselőkkel, a parlamenti képviselők szerepére szeretnék összpontosítani ebben a kérdésben. A parlamenti képviselő, a polgárok képviselője egyfajta közvetítő, a polgárok igényeinek közvetítője. És a megbízhatóság vonatkozik rá, és ez egy kicsit a polgárok felé, fölé emeli a többi intézménye való kapcsolatát tekintve. Tehát az, ami egyrésztről bizalmasnak minősíthető, az egyén rendelkezésére nem bocsájthatónak minősül. Nos, az egyes esetekben indokolt. De amit az egyes polgároktól megtagadnak, az nem tagadható meg a parlamenti képviselőtől. Parlamenti szinten hozzáférést kell biztosítani számára bármilyen fajta dokumentumhoz, akár bizalmas jellegűhöz is hiszen ő a polgárok egyfajta megbizotja, és bizonyosan a megfelelő gondossággal ö, tudja ezt a megbízását teljesíteni, ugyanakkor átláthatóan is. Nos, nekem voltak bizonyos tapasztalatom e tekintetben, hiszen két mandátumon keresztül európai parlamenti képviselő voltam, és az Európai Bizottság egyik képviselő felhívott telefonon, hogy akár információkat kérjen egy olyan témával kapcsolatban, amelyek, amelyről vitáztunk miért is akarja tudni ezt, mire szolgál ez? Hiszen ez olyan, mint az FBI-tól megkérdezném Bin Laden címét, egy, tehát inkább, mint hogy az Európai Bizottság egyik tisztviselőjétől egy bizalmas jellegű információt tudnék kapni. Nos, most hallottam a biztos asszonytól, hogy e tekintetben a gyakorlat rendkívüli módon megváltozott az Európai Bizottságban, és remélem, hogy ez nem csupán írott betű marad, hanem ez mindennapi gyakorlattá válik a más intézményekkel fenntartott kapcsolatokban, különösen parlamenti képviselőkre gondolok. Minden szinten a biztostól egészen a legutolsó tisztviselőig. A dokumentumokhoz való hozzáférés kérelme egy parlamenti képviselő részéről Nos, ez sohasem kíváncsiság gyümölcse, hanem egy olyan feladat ellátása közben keletkezik, amelyet a parlamenti képviselő a polgárok szolgálatában lát el. A polgárnak nincs megfelelő információ, vagy nem képes bizonyos dokumentumokhoz hozzáférni, vagy ö, nincsenek olyan biztonsági feltételek, amelyek teljesülnek az esetében, és éppen egy ilyen esetben ö, avatkozhat be a parlamenti képviselő, hogy ilyen jellegű információkat megszerezzen. Nos, azt hiszem, hogy a e tekintetben új irányvonalakat lehet meghatározni, amelyek nem csupán az átláthatóságot növelik, hanem a hatékonyságot és a köztünk fenntartott kapcsolatokat illetően. Tehát a dokumentumokhoz való hozzáférés módszerét koordinálni kell, közös irányvonalak mentén, ahogyan Kasman nagyon világosan megfogalmazta jelentésében, tehát közös irányvonalakra van szükség a különböző típusú dokumentumok esetében. De közös irányvonalakra van szükség a különböző intézményeket illetően is, hiszen nem lehetséges, hogy különbözzön a tanács vagy a bizottság hozzáférése, vagy a tagállamok részéről való hozzáférés a dokumentumokhoz. Tehát a kormányok a tagállamok esetében is, illetve a különböző ö, administratív szinteket illetően is közös irányvonalakra van szükség. Végezetül ezen intézmények között létre kell hozni csoportokat, munkacsoportokat, úgynevezett task force-okat, amelyek képesek megszervezni ezt a közös tevékenységet, tehát hogy ugyanazon a nyelven szóljunk, és meggyorsítsuk az eljárások lefolytatásának idejét. Nos, biztos asszony, ez talán egyfajta utópia ízét, érzetét keltheti, de azt hiszem, hogy beszélhettünk ma olyan esetekről is, amelyek megmutatták, hogy mennyire nehéz hozzáférni bizonyos dokumentumokra, dokumentumokhoz, és ez bizonyosan bizalmatlanságot keltett az intézményekkel szemben, és azt hiszem, hogy ez a legutolsó dolog, amit szeretnénk. Köszönöm. Iné, majd Köszönöm szépen, Santini. Az a toleranciám sem végtelem. Cseppics úr. amni Liriltova, szlovák parlament, tehát először a szlovák parlament képviselőjét, a szlovén parlament képviselőjét. Poštovani predsedujoči, kollégice és kollégi, nacionálnych parlamentov. Elnök úr, kedves kollégák! Szlovénia üdvözli hogy a bizottság megpróbálja az irányelvet módosítani. Szeretnénk, hogyha az irányelv alkalmazása széles körű lenne, széles körül lenne az értelmezése is az intézmények terén. Szeretnénk biztosítani, hogy a hozzáférés korlát tartozása nagyon körbe legyen bástyázva. Minden kivételt szabályozni kell ugyanabban a jogszabályban. Szeretnénk aláhúzni, hogy az Arhiz, Arhuszi egyezmény a 1049-es alkalmazása megfelelő elővigyázatossággal kell történjék, meg kell határozni a két rendelet közti kapcsolatot. A két szövegnek, a 1049-nek és az ÁRHUS egyezménynek a hatája különböző. Szlovéniának meg van határozott véleménye ezzel kapcsolatban, és ez megegyezik egyes más tagállamokéval. Szlovénia ugyanúgy látja, mint más tagállamok, akik azt húzzák alá, hogy az adott meghatározásokkal kell operálni. Szeretnénk minden kivételt egy cikkbe megfogalmazni, és szeretnénk lehetőséget arra, hogy új dokumentum kategóriákat határozunk meg, amelyek nyilvánosak. Szeretnénk a hatályt kiterjeszteni egyes kérdéseket még nem ö, sikerült ö, tisztázni. Például, amikor az intézmény magyarázatot kap, de úgy gondolja, hogy ez nem elégséges. Az intézmény a dokumentumhoz való hozzáférést megtagadhatja. Akkor a kérelmező ezt megfelebezheti. Szlovénia az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, tehát örül ennek a lehetőségnek. A 12. cikk első bekezdését szerintünk meg kell tartani, mert ez tartalmazza, hogy az intézmények közvetlen hozzáférés kell biztosítsanak a lehető legnagyobb számú dokumentumhoz. A hatály kiterjesztése azonban kisebb administratív terhet jelent az intézményeknek. A jogi személyeknek a védelméről is kell gondoskodni, hiszen itt a természetes személyek védelme van még csak szabályozva. A dokumentumokhoz való hozzáférés egyetlen dokumentumban kell szerepeljem. A kivételek nagyon pontatlan vannak megfogalmazva. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig kollégám Jezsena Ripeléva kapszott szót csehszenátus, utána Lord Bones, brit felsőház. Eh, za zde probíhající diskuzi. Köszönöm szépen a vita megszervezését, és szeretném bemutatni a eh, szenátus véleményét a eh, rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. A szenátus október 30-án vizsgálta és üdvözölte az Európai Bizottság javaslatát, melynek célja az átláthatóság növelése, de akár csak az Európai Parlament és a CSEP ö, parlament a vélemény azt tartalmazza, hogy ez bizonyos szempontból visszalépés jelent az európai adminisztrációnak a legitimációját, illetve a nyilvánossággal szembeni beszámoltathatóságát nem növeli. a javaslat nem elég tág, nem biztosítja a dokumentumokhoz való megfelelő hozzáférést. A meghatározás rosszabb, mint a jelenlegi dokumentumban. A szenátus sajnálja, hogy a javaslat nem növeli az átláthatóságát az egyedi intézmények regisztereinek, illetve az intézmény közi munka átláthatóságát sem a cél. Nem az volt, hogy a dokumentumok számát vagy csökkentsék, vagy a dokumentumok típusait korlátozzák. A dokumentum akkortól dokumentum, amikor a címzettek megkapják, illetve amely időponttól fogva ez végleges dokumentumnak tekinthető. Egy közös portál ö, szükséges, egy közös jegyzék. Köszönöm az Európai Bizottságnak a dialógust a nemzeti parlamentekkel. Úgy gondolom, hogy a javaslatot sikerül elfogadni olyan formában, hogy az a ö, közvélemény bizalmát növeli. Elnök Lord Bons utána Olaszország Turkó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a cseh elnökségnek és a szakbizottságnak. A brit parlament is foglalkozik ennek a rendeletnek a felülvizsgálatával. Az átláthatóság nem csak kulcselem az európai rendszerben, hanem a kormány beszámoltathatóságának, felelősségre vonásának is eszköze. Cashman úr vágyát mindenki osztja, hogy a tanácsi munka átláthatóbb legyen. Az átláthatóság és más célok azonban egyensúlyba kell legyenek, például az adat személyes jogok védelme. Úgy gondolom, semmi kétség, hogy olyan rendszer, nem megfelelő, ahol zárt ajtók mögött folynak rendszeresen a viták. A döntéshozatal ott nem megfelelő körülmények között zajlik, illetve utólag nem ellenőrizhető, hogy pontosan mi történt. bizottságomnak a tapasztalatára támaszkodva hadd mondjam el, hogy az EU törvényanyagot megvizsgáltuk, és viszonylag nyitottnak találtuk. Úgy találtuk, hogy fontos véget vetni annak a mítosznak, hogy a bizottságnak kezdeményezési joga, egyfajta hatalom, a hatalom arra, hogy jogkör arra, hogy javaslatot tegyen, de nem jogkör arra, hogy döntsön. Ezt kell világosan látni. A nemzeti parlament szerepe a beszámoltatás sokkal aktívabb kell legyen a törvényhozásban is, és a dokumentumokra való válaszadásban Barroso elnök kezdeményezést tett, a nemzeti parlamentek felé fordult, ez üdvözlendő szerintem a gyakorlatba ezt úgy ültettük át, hogy tavaly válaszoltunk a bizottság zöld könyvére, és kértünk, hogy világos, egyértelmű kódex legyen az információ átadásról, a hozzáférés korlátozása csak más érdek nyomására történhet meg aláhúztuk, milyen fontos a keres, az üzleti titok védelme. A kormányok beszámoltathatóak kell legyenek, ez többek között a par, nemzeti parlamentek szerepe. Egyensúly kell legyen az átláthatóság és más törvényhozási célok között Nehéz megtalálni azt a megfelelő egyensúlyt különböző szempontokból más az egyensúly. Van jogeset is, ami erre rá világít. A bizottság zöld könyvére úgy reagáltunk, hogy az elf, a javaslat elfogadása után kell nyilvánossá váljen a dokumentum. Meg kell tehát különböztetni észszerűen a nemzeti és az európai parlament jogát az információhoz való hozzáférésben. Meg kell különböztetni a vita, a azok az ügyeket, amelyekről még folyik a vita, és azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban végleges dokumentum ö, született. Ö, például ö, amikor folyik egy ö, jogügy, akkor az azzal kapcsolatos álláspontok nem kell nyilvánosak lenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Lord Bons, most pedig Mauricio Turco, utána Arcadio Diaster Atera. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a Libe szakbizottság elnökének, Gerard Deprének, a titkárságnak, amiért is megszervezték ezt az ülést. Kesmen kolléga, valamint a bizottság alelnökének azt, hogy a szavai nagyon fontosak, hiszen egy más megközelítést jeleznek a közelmúlt belihez képest. Akkor is, hogyha a polgárok, illetve a parlamentek, parlamenti képviselők mm, felé még nem történt meg igazi előmozdulás, elmozdulás. Az Európai Parlament e tekintetben végzett munkáit, tehát valamennyi dokumentum, a jogalkotási folyamat során a parlamenti képviselők rendelkezésére áll. Ez nem igaz egyáltalán, vagy legalábbis nem volt igaz, legalábbis néhány hónappal ezelőttig. Először is köszönetet kell mondanom a svéd királyságnak, amely társult fejlentésemhez az Európai Bíróság előtt, melynek tárgya az volt, hogy a bíróság véleményeket tegye közzé a bíróság. Egy szerint parlamenti képviselő velem együtt, egy kis országgal együtt, Svéd királysággal, valamint, a, valamint Nagy-Britanniával, továbbá az Európai Bizottsági jogi szolgálatával, a tanács jogi szolgálatával együtt fellépett annak érdekében, hogy a parlamenti képviselők ne férhessenek hozzá ehhez, ezekhez a dokumentumokhoz. Nos, a bíróság egyhangú döntése után, júniusban, meghazudtolták, megcáfolták a jogi szolgálat véleményeit, hiszen ezen szervezetek kötelessége lett volna, hogy ne így járjanak el, legalábbis ügyvédem véleménye szerint mindannak megfelelően, amely ezen szervezetek eljárási szabályzatában szerepel. Nos, ami a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló dokumentumot illeti, ez alapvető jelentőségű annak érdekében, hogy az értelmezési hibákat korrigálhassák, amelyek az elmúlt évek során előfordultak, és amelyek gyakorlatilag nagy részben eltörölték a rendelet újszerű vonásait. Nos, az, amit Solana úr titkosnak vagy szupertitkosnak minősít, szobájába zárkózva, talán kevéssé fontos, hiszen a 27 külügyminiszter közül egy szinte azonnal megcáfolhat bármilyen ilyen irányú kezdeményezést. De fontos az, hogy a Szolena úr hivatalában zajló dolgok elveszítsék titkos jellegüket, és ezek a dokumentumok a parlamenti képviselők rendelkezésére elhassanak. Az európai intézmények szintjén hiányzik a valós demokratikus ellenőrzés. Minden egyes államban van egy parlamenti bizottság, amelynek joga van ö, nyomozni a titkos ügyekkel kapcsolatban, és az Európai Parlament viszont nem tett semmit, maximum kérheti, hogy legyenek szívesek, továbbítsák részünkre a dokumentumokat, és amennyiben ezt megtagadják, abban az esetben még akár arra is kényszerülünk, hogy elnézést, hogy bocsánatot kérjünk. Nos, ami az új rendeletet illeti, Kasman úr kijelölt az ösvényt, a, a dokumentumhoz való hozzáférést illetve a parlament részéről, és az szerint a dokumentumok definíciójába az információ koncepcióját is be kell építeni, mint ahogyan ez az USA-ban is történik. Azt hiszem, hogy egy záradékot is be kellene illeszteni, amely szerint az intézmények részéről a kötelességek nem teljesítése, illetve a késedelmek azzal lennének büntetendőek, hogy a kért dokumentumot közzé te kell tenniük. Végezetül valamennyi dokumentum, nem csupán a jogalkotási dokumentumok, hiszen itt van a komitológia széles körű területe, amely nagyon fontos, még akkor is, hogyha a legkevésbé ismert, vagy akár az első olvasatban elért megállapodások, vagy a trilógus dokumentumai szintén ö, felhasználandók lennének ilyen célra, és biztosítani kellene a többnyelvűség minimumát, ami egyébként a szerződésekben is szerepel. Az intézmények regisztereit teljessé kellene tenni. Az elmúlt ciklusban az Európai Bizottság a bizottság elnökének valamennyi tevékenysége, beleértve a levelezést, az interneten volt. Most ez nem hozzáférhető, nem felelhető. Ezen kívül szükséges lenne korlátozni a kivételeket, mint például a bizalmasságot, a jogi vélemények bizalmasságát, és a tagállamok vétójogát is korlátozni kellene olyan dokumentumok közétételével kapcsolatban, amelyeket kidolgoztak a jogszabályok és az európai szakpolitikák kialakítása során. Elnök úr, egy utolsó szó. Itt az elnök félbe szakítja felszólalót. Ami a nemzeti delegációk álláspontját illeti a tanácson belül, a következő ülésen beszélünk majd erről. Az egyetlen kérés, amelyel élnénk az elnökség felé, tudni szeretnénk, hogy az e nemzeti delegációk álláspontjának megismeréséhez az Európai Bírósághoz kell ö, fordulnunk, vagy pedig politikailag is meg lehet oldani ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen Mauricio Turko úr, olasz parlamenti képviselő, és most Arkádió Tiára úrnak adom meg a szót a spanyol szenátusból. Köszönöm szépen, elnök úr. A ö, közhatalomnak megfelelően létre kell hozni azokat a feltételeket, hogy az egyének valóban élhessenek jogaikkal. Meg kell szüntetni az akadályokat, és mindenkinek a részvételét biztosítani a politikai életbe. Ez a 9-es cikke mondja ki a spanyol alkotmánynak, amelyik egyébként az olasz, német és egyéb alkotmányokból merített. De szerintem mindig szem előtt kell tartani azt a ö, tényt, hogy ez a vita meghatározza a háttérmunkát is, aminek a végcélja, hogy mindenki valóban egyenlő legyen, valamennyi állampolgár egyenlő lehessen, aki megkíván ismerni bizonyos dolgokat, azt megtehesse. Itt az üléseken értékelésekről beszélünk. Nagyon nagy türelemmel hallgattam Kasman urat, Wallström asszonyt, és hallottam azt, kihallottam azt a szenvedét is, ami kicsengett a hozzászólásokból. Az a célja mindegyiküknek, hogy hozzáférhetőek legyenek az ismeretek. Hét éve működik ez a rendelet, elsősorban a tudósok, egyetemek és a szakemberek jutottak hozzá a dokumentumokhoz. Érdekel engem az is, hogy hány, mekkora százalék a mezei állampolgároknak kérte ugyancsak a hozzáférést. Mert a dolgok benne vannak a törvényekben, de a mindennapi élet nem kizárólag a törvényekről szól. Ugye ön említette Sancho Panzát, de nyilvánvaló, hogy kelljenek Don Quixoték is, és valakinek ellenőriznie kell azt is, hogy mi történik a törvényekkel, mit csinálunk a törvényekből, mert ha nem, akkor itten csak óhajok szintjén mozgunk, és nem felelünk meg az állampolgárok várakozásainak. Tehát engem az érdekel, hogy ebben a proaktív erőfeszítésbe nem kellene nagyobb hangsúlyt fekteni a jogra, az állampolgári jogukra és kötelességekre, nevelésre. Mert hogyha valamennyi állampolgár az állampolgári státuszában, ami azt jelenti, hogy szabad és egyenlő, nem jut hozzá azonos módon az információhoz, ha nincs hozzáférési lehetősége, akkor ez a jog csak elméleti síkon marad meg. Tehát az állampolgárságra is nevelni kellene, és ezt ösztönöznie kellene valamennyi közhatalomnak, oly módon, hogy a követelmények, amit európai szinten felállítunk, ezek nemzeti szinten is megvalósuljanak. Ez mindenképpen észszerűnek tűnik. Második kérdés. hogy vannak olyan tapasztalatok, amelyek azt bizonyítják, vagy azt mutatják, hogy a képviselők hozzájutnak olyan információhoz, amihez az átlag állampolgár nem. És van a parlamentben is egy hivatalos titokbizottság, kormányzati képviselőkkel és parlamenti házelnökökkel hozzájuttak olyan dokumentumokhoz, amihez a nagy közönség nem. Azonban, hogyha hozzájutnak a képviselők ezekhez az információkhoz, akkor sok esetben itt arról van szó, hogy vannak olyan informátorok, akik tájékoztatást adnak mondjuk a terrorizmusról, a bűnözésről, és ezt az informátort nyilvánvalóan védelmezni kell. Tudni szeretném, hogy nem kellene-e a hangsúlyt erre az állampolgári oktatásra, iskolára helyezni. És egy alapvető jogról van szó, ami egyfelől a hozzáférés joga, ugyanakkor ott van az adatvédelem, például a kiskorúak esetében, vagy a védelem joga az adatvédelemhez. Meg kell találni azt az ezt azt az egyensúlyt, ami a leg jobban biztosítja az egyensúlyt, és itt nem lehet mindig azonos szabályt alkalmazni, tehát itt eseti egyensúlyokról van szó, ezeket kell megtalálni. A gyakorlat fogja majd megmutatni, nem pedig a retorika. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk folyamatosan, Don Quixote-t, és ugyanakkor folyamatosan oda kell figyelnünk arra is, hogy milyen ö, dolgokra kell odafigyelni, amit Sancho Panza ö, testesít meg. Fontos, hogy az, mindenkinek azonos szintűek legyenek a, az alapjogai, és ö, azonos módon tudjon ezekkel élni, bárhol is legyen. Következő hozzászólón Grabowska asszony, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót adott. Először is szeretnék köszönetet mondani a cseh elnökségnek és a bizottságnak is, amelyet Döpre úr irányít, és lehetővé tették számunkra, hogy ezeket a kérdéseket ma itt megvitathassuk. Mindenki pontosan tudja, hogy miről is beszélünk. Nap mint nap visszatérünk ezekre a kérdésekre, az Európai Parlamentben csak úgy, mint a nemzeti parlamentekben. Ez az információs és dokumentumokhoz való hozzáférés már hosszú eh, idő óta vitatárgyát képezi. Az első kérdés, lehet-e egyenlőség a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében és az információhoz, a széles körbevet információhoz való hozzáférés? félés. Szerintem az információhoz való hozzáférés sokkal bővebb, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés, és szerintem ezt nem szabad elfeledni. Nem szabad egyenlőség jelet tenni a kettő közé. Második dolog, meg szeretném hangsúlyozni, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés különösen a nemzeti parlamenti képviselők számára olyan valami, aminek sokkal tágabbnak kellene lenni, amint a Lisszaboni szerződés hatályba lép, mert, és különösen amikor a nemzeti parlamenti képviselők reagálásáról beszélünk, a leg, amikor a Európai Bizottság által készített dokumentumokról van szó. A Lisszaboni szerződés általános és teljes körű garanciát ad arra, hogy a dokumentumok nem csak a nemzeti parlamenteknek hozzáférhető, hanem kötelező lenne reagálniuk is a legfontosabb dokumentumokra, amelyeket, amelyeket az Európai Bizottság vagy a tanács megküld az Európai Parlamentnek. Szeretném felhívni a figyelmüket még egy másik aspektusra is. Nevezetesen az az információ, ami az állampolgároknak szól. A napokban fejeztem be egy jelentést arról, hogy mi a szerepe a társadalomnak, illetve az állampolgári párbeszédnek. E kulcskérdésről van szó, olyan kulcskérdés, ami a kommunikáció tekintetében akadályt képez az állampolgár és az unió között. Információ hiány van, és ezt az űrt nekünk kell kitöltenünk. Nem csak az Európai Parlamentnek kell törekednie a helyzet megváltoztatására, hanem a nemzeti parlamenteknek is. Együtt kell működnünk azért, hogy azok az információk, amelyek létrejönnek itt ezen a szinten, eljussanak állampolgárainkhoz, nem csak a parlament, az Európai Parlament közreműködésével, hanem a nemzeti parlamentek közreműködésével is. E tekintetben ö, óriási feladatunk van ami pedig az Európai Bizottságot illeti, fontos lenne, hogy a multimédiás technológiákat, és ezek közül a legfrissebbeket is használják, oly módon, hogy az állampolgár valóban könnyen különböző portálokon keresztül, elektronikus úton, interneten keresztül hozzájuthasson az információkhoz. E tekintetben senki sem vetheti a szemünkre, hogy meg hogy korlátozzuk az információhoz való hozzáférést. Tehát adjunk azonos lehetőséget valamennyi állampolgárnak. Elnök, köszönöm szépen, és kérem, hogy most mindenki csak három perce korlátozza hozzászólását, és szigorúan. Teresa Marosa Sarvento Porto Csónói nemzetgyűlésből. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eh, lehetőséget adott a vitában való részvételre. Kedves kollégák, két kérdést szeretnék feltenni. amelyek a dokumentumokhoz való hozzáférést érintik. Ezen a, ez a rendelet a tagállamoknak, a jogi szervezeteknek, egyebeknek ad lehetőséget a dokumentumokhoz való hozzáférésre. A rendeletben foglaltakon túl, amely rendeletben szerepel, hogy valamennyi polgár, természetes és jogi személy, természetesen olyan polgárokról van itt szó, amelyek, akik EU-s polgárok jogosultak a dokumentumokhoz való hozzáférésre. A kérdésem tehát az, amelyről egyébként már beszéltünk, az az, hogy a parlamenti képviselők hozzáférhetnek a dokumentumokhoz. Egy más kat, ö, polgár kategóriával kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni, mégpedig az újságíró kategóriájára gondolok. Ez a probléma sok országot érint hiszen az újságírók tevékenységük, szakmai tevékenységük gyakorlása közben, tehát az információ nyújtás feladatának ellátása közben folyamatosan kérik a hozzáférést a dokumentumokhoz. Tehát egy privilegizált hozzáféréssel kellene rendelkezniük a többi polgárhoz képest. Szeretném tehát tudni, hogy ők olyan személyek közé tartoznak-e, akiknek különleges jogaik vannak a dokumentumokhoz való hozzáférést illetően. A másik kérdésem pedig a dokumentumok újrafelhasználására vonatkozik, hiszen már a 2003-as irányelvet átültettük egy jegyzőkönyv révén, ahol is szó esett a dokumentumok újrafelhasználásáról. Tudni szeretném tehát, hogy az európai intézmények illetően lehetséges-e tekintettel arra, hogy nem kell megindokolni a dokumentumokhoz való hozzáférés okát, tehát lehetséges-e ezen személy, ö, egyének számára újra felhasználni más célokra ezeket a dokumentumokat, mint amilyen célra ezt eredetileg kérték? Köszönöm szépen a kérdést, és akkor most a svéd parlamentből Morgan Johansson úr következik, azt pe- követően pedig Márko Kapáti úr az Európai Parlamentből következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és mint a Morgan Johansson vagyok, a Svéd Parlament Alkotmányügyi Bizottságának is tagja. Államtitkárként dolgoztam korábban az igazságügyi minisztériumban, és részt vettem az eredeti hozzáférési rendelet tárgyalásában. Ez 2001-ben a svéd elnökség idején volt és úgy gondoljuk, hogy a 2001-ben hozott döntés mindenképpen áttörés volt ezek kérdésekben az Európai Unión belül. A bizottság áttekintette, felülvizsgálta ezt a rendeletet, és javaslatot tett bizonyos módosításokra. Valamennyi javaslat jó és javítja az átláthatóságot. Mindazonáltal az általános benyomás az lehet, hogy egy visszalépés sok tekintetben az átláthatóság vonatkozásában három elemet szeretnék kiemelni, anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék. Először is a nyilvános dokumentum, a public document fogalma leszükítésre került, a második dolog a bizonyos dokumentumok kategóriáját kibővítették, tehát kevesebb dokumentum fog beletartozni a rendelet hatájába. A harmadik dolog pedig, hogy egyes esetekben a személyi adatok védelmere való hivatkozással meg lehet tagadni a dokumentumok kiadását, ami tovább szükíti a rendelet alkalmazhatóságát. A bizottság javaslata azt fogja eredményezni, hogy kevesebb dokumentum lesz hozzáférhető, és nem több. Ez egy elvi kérdést vet fel, hogyha az európai intézmények nyitottságát és átláthatóságára gondolunk. Finnors, Svédországban az elmúlt időszakban jól működött a rendelet, és nem szekték meg a szabályokat. De ha változtatunk a rendeleten, akkor nagyobb nyitottságot kell, hogy ez hozzon, nem pedig kevesebbet. Ugyanakkor nagyon tetszett a Vastam a bevezetője, mert végül is örömmel hallottam, hogy van egy törekvés a változtatásra ezeken a területeken és különösen azokkal, amiket említettem. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen konstruktív, és remélem, Vastrom asszony, hogy sikerül majd egy olyan álláspontot elérni a parlamenttel együtt, ami kielégíthető lesz az ombudsman számára is. Kasmán úr dolgozott ezen kérdéseken, és tíz évvel ezelőtt is, és nagyon jó megközelítést és konstruktív módon látja a dolgokat. Remélem, hogy ezek az kérdések megoldhatóak lesznek. Nagyon fontos ez tágabb ö, szempontból is. Az Európai Uniónak van egy legitimációs problémája. Nagyon sok állampolgár nem érzi magát közel az Unióhoz, néhány hónap múlva európai parlamenti választásokra kerül sor, és megint csak fennáll a veszélye, hogy nagyon alacsony lesz a részvétel. Svédországban általában 40%-a szokott csak szavazni a szavazóknak, és a legtöbb tagállamban sem jobb az arány. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a szakadék szűküljön az állampolgár és az Európai Unió között. Ehhez nagyobb átláthatóság, nagyobb nyitottság szükséges. Köszönöm. And now Mr. Marco Capati. Most pedig Marco Capati úr, az Európai Parlament képviselője, majd pedig Sassi úr a Finn Parlamentből következik. Köszönöm, elnök úr. Csak egy dolgot emelnék ki, amelyet fontosnak tartok. Hogyha a dokumentumokhoz való hozzáférés egy szolgálat, egy szolgáltatás, amelyet nyújtunk a polgároknak, akkor, hogyha egy jogalkotási folyamatról beszélünk, tehát kötelező érvényű döntések folyamatáról, Nos, akkor a szolgálatról, a szolgáltatásról áttérünk a kötelességre, amely abszolút kötelességé válik. Tehát a közététel eleme, a nyilvánosság eleme, a demokratikus legitimitás alapvető eleme ezen döntések esetében. Tehát nem csupán a dokumentumok, hanem az információk általánosabb értelemben, amelyek a jogalkotási folyamatra vonatkoznak. Nos, ezeket az információkat nyilvánosságra kell hozni. Tehát azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslata tekintetében egy előrelépést kell tenni, hogy teljes mértékben tudatában legyünk a turko ítélet következményeinek, hiszen jelenleg a tanács egyáltalán nem veszi figyelembe ezt az ítéletet ami az egyes nemzeti delegációk álláspontjának nyilvánosságra hozatalát illeti. Ezeket teljes mértékben elrejti a tanács, a neveket is például. Tehát a bizottság javaslatában, amely még az ítélet megszületése előtt készült, tekintetbe kellene, hogy vegye, hogy az átláthatóságot a szerződés 255-ös cikke teljes mértékben kimondja. Ami pedig a szolgáltatás módját illeti, biztos asszonynak teljes mértékben igaza van. Nagyon sokat lehet tenni jogi módosítás nélkül is. Mi magunk, mint parlamenti képviselők a múlt héten elfogadtunk egy jelentést, melynek én voltam a jelentéstevője, ahol is kötelez, kötelezzük magunkat arra vonatkozóan, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy a szavazáson, a szakbizottságban, illetve a plenesülésen mely képviselők vannak jelen. Tehát nagyon sokat lehet tenni. A törvény természetesen hasznos lehet a bürokratikus akadályok leépítésére. Tehát, hogyha egy kötelességet hozunk létre az információk nyilvánosságra hozatalára, akkor az adminisztráció nem ö, rejtőzhet már el, sem a parlament, és sem a tanács, és sem a bizottsági, nem rejtőzhet technikai nehézség mögé, és ezzel zárom, hogy technikai szempontból ne becsüljük alá a technológiai semlegesség fontosságát. Hogy ne legyen olyan információ, amelyet úgy teszünk közzé, hogy például a fogyatékkal élők, a, ne, a gyengéllátók vagy más fogyatékkal élők nem tudnak hozzáférni ehhez az információhoz, mert egy bizonyos szoftver révén teszik ezt közé, hiszen ez valóban nagyon sok gyakorlati nehézséget vetne fel. Köszönöm. Now I... És akkor most megkérem Szassi urat a Finn Parlamentről, hogy szóljon hozzá a finn parlamentnek is némi kételje van a javaslattal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a nyilvános hozzáférése a dokumentumokhoz jól működik 2001 óta a, az bíróság ezt nagyon jól támogatta, és el kell fogadni a bíróság ítéleteket. Kesmen úr nagyon aktív volt, megfelelő irányba terelte a dolgokat. Szeretnék két kérdést feltenni. Az első a következő. A dokumentum fogalmával kapcsolatban nem értettem pontosabban Wallström asszony aggájait. Világosabban el tudnám mondani, hogy milyen problémákat lát a bizottság, az EU ö, szervei milyen problémát látnak abban, hogy hogy lehet válaszolni a dokumentumok kérdésére. Nyilván van administratív teher, de hát az átláthatóságnak ez mindig terhe. Tehát, hogyha a jelenlegi ö, helyzetben probléma ö, van, akkor azt kérem világíts meg, szerintem ebben nincsen konszenzus utalt az Európai Ombudsman ajánlására a dokumentumok regisztrációjával kapcsolatban. Tehát minden dokumentumot regisztrálnak, hogyha hiba történik, kikérik, megkapják. normál esetben ebben nincsen hiba. Regisztrálják a dokumentumot, és hozzá lehet férni. Hol van itt a probléma? Második kérdés Kasman úrnak a tagállamokból származó dokumentumokkal kapcsolatban. Amikor nem a tanácsi tagságról van szó, vétójogot kapnak a tagállamok, és nem kell kiadják a dokumentumokat. Az EU-ban talán az egységes eljárás a cél, pláne az átláthatóság tekintetében a vétó jogot ö, törölni, nagyobb átláthatóságot jelentene a jövőre vonatkozólag. Elnök Montenegro úr következik két percre, várjuk a reakciót. Ö, Alexandre Vondra miniszterelnök helyettestől, aki 10 perc el kell menjem. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném elmondani, hogy mit gondolunk erről a vitáról. Az átláthatóság döntéshozatali szinten alapvető jelentőségű az európai integráció szempontjából, különösen ami az európai állampolgárságot illeti, vagy a szabad mozgást. Ez demokratikus működésünk alapvető eleme, és természetesen a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés is lényeges pont, a demokratikus folyamat legitimációja szempontjából, hiszen nincsen ellenpolgárság, hogyha nincsen demokratikus ellenőrzés a döntéshozatalt illetően. Nyilvánvaló, hogy tekintetbe ven, kell venni a hozzáférés korlátait is, például biztonsági érdekekből, vagy bizonyos minősített dokumentumok esetében, vagy a vállalati titkok esetében Nekünk Portugáliában olyan ö, hozzáférési rendszerünk van, amely rendkívül jól működik. Van egy bizottság, amely a parlamenttel együtt megvizsgálja az állampolgárok hozzáférési kérelmeit, illetve a közhivatalok kérelmeit, amikor kétségek merülnek fel, azt illetően, hogy az információhoz való hozzáférést biztosítsuk el. A kérelmek 98%-a teljesül, tehát nagyon kevés dokumentum minősül hozzáférhetetlennek és az jelentős ellenőrzést jelent a, de- a döntéshozati folyamatra vonatkozóan. Az unió szintjén talán egy gyorsabb formulár is gondolhatnánk, amely a konfliktusok megoldását szabályozná. Akár a parlamenti képviselők, akár a polgárok esetében benyújtott hozzáférési kérelmek esetében ez jelentősen javítaná a polgárok részvételét, amely rendkívül erősítené a képviseltek és a képviselők közötti kapcsolatokat az Európai Unió szintjén. Hogyha nem így járunk el, akkor a polgárok részvételét erősítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eljött a válaszok ideje, megkapja a szót a miniszterelnök helyettes uh, Sasa Vondra. I think thank you very much for, for this. Köszönöm szépen a kezdeményezést itt. Ez az elnökségünk elején történik. Köszönöm Margot Wallströmnek és Michael Cashmannek különösképpen amiért ezen az ügyön dolgoznak, komoly elemzését adtak a, adták a kérdésnek. az európai parlamenti választások előestéjén nyilvánvalóan kérdés az átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés a nyilvánosság számára. Ez nyilván fontos politikai kérdés. Szeretnék megjegyzést fűzengyes kérdésekhez Turko úréhoz például 2008. júliusában a tanács milyen álláspontot foglalt el az LK bíróság ítélete nyomán. Megtette a szükséges lépéseket a tanács? Ez a kérdés merül fel. Érzékeny kérdésről van szó, de általában nem adható, hogy a tanács lereagálta. A vita oda is vezet, hogy megállapítsuk, hogy a munkát folytatni kell, a végső jelentést várjuk Libe bizottság munkájába. Ez egy fontos mérföldkő lesz talán február közepén. Úgy gondolom, nem szabad megfeledkezni róla, hogy a jelenlegi hozzáférési rendszer az Európai Parlament, a tanács és a bizottság esetében úgy jellemezhető, hogy a, követ, a következőkkel jellemezhető. Létezik egy általános feltétel nélküli hozzáférési jog Második pont, a dokumentum nagyon tágan van meghatározva. Harmadik, az intézmény meg kell vizsgálja esetenként a nyilvánosság által kért dokumentumot. Egy tesztet kell végrehajtania, hogy kárt okoz-e az illető dokumentum kiadása. Végül nem utolsó sorban az administratív, illetve ö, jogi ö, lehetőség arra, ö, hogy felevezés történjék, hogyha egy dokumentumot nem adnak ki. Ezek ismeretében el kell mondani, hogy a jelenlegi ö, szabályozás a 10 49-es fontos vívmány, amelyet nem szabad veszélyeztetni, hiszen működik. cél ezt a vívmányt továbbvinni és megtalálni az egyensúlyt a nyilvánosságatali hozzáférés között egyrészt, illetve egyéni és közösségi érdekek figyelembevétele másrészt. Köszönöm szépen, Sasa! kellemes utazást kívánok. Most pedig megadom a szót Márgo Vászram alelnöknek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes, értékes hozzájárulásokat a vitához. Visszatérnék ahhoz, amit mondtam az elején. Úgy tűnik egyetértenek ö, azzal, hogy a 1049-es jól szolgált az utóbbi hét évben. Ezért szeretnénk átdolgozni, technikailag javítani a technológiai fejlődés miatt, és próbáljuk a legutóbbi bírósági ítéletekhez igazítani, hogy világosabb legyen. Ezzel egy időben a vita azt is tükrözi, hogy ellentétes érdekek vannak néha, például cél a lehető legtöbbet lefedni. Hiszen ez arról szól, hogy a nyilvánosság hozzáfér, köz, hozzá lehet férni az információhoz. Szantini úr kérdezte, ha jól emlékszem, hogy a statisztika mit mutat, hogyan használja fel a nagy közönség. Nos, a kérések 70%-a ö, a, ö, intézményektől ö, származik, 30%-a a nagy közönségtől, ö, illetve ö, oktatási intézmények is benne vannak ebben a 70%-ba. Ezzel egy időben szükséges, hogy teljesen világos legyen a helyzet Hogyha homályos, akkor csak papírokat kapunk, és nem információt. Legyen releváns az információ. Legyen pontos, hogy ö, mihez lehet hozzáférni. Minél homályosabb ö, a kérés, annál pontatlanabbul fogja megválasztani a dokumentumot az intézménye nem kell az intézményre ö, bízni, hogy mi a dokumentum, mi nem az. Ö, minél homályosabb a kérés, annál önkényesebb az intézmény válasza. Legyen világos maga a kérés. Ez azt is jelenti, hogy nyitottság szükséges. Ez közös érdek de ez néha egyet ellent mond bizalmas információk védelmének, illetve egyes politikai intézmények esetleg nem döntöttek még. A, ö, félő, hogy a parlamenti képviselők egyes kérdéseket nem vitathatnak meg ennek a nagy nyilvánosságnak a hatására. Ez a demokrácia ellen hatna, ez a dinamizmus ellen hatna. Ezért a svéd rendszerben, ami az egyik legnyitott nyitottabb, átláthatóbb hírében áll, a munkadokumentum nem férhető hozzá. Vannak kivételek a svéd rendszerben is. Így tud működni a rendszer. Ezért ö, próbálunk pontos meghatározást találni. élesen elutasítom azt a gondolatot, hogy nem akarunk nagyobb hozzáférést a dokumentumhoz. Nem, ellenkezőleg, éppen, hogy nagyobb nyitottságot ö, szeretnénk. szeretnénk, hogyha tángan lehetne meghatározni azt, hogy ki férhet hozzá a dokumentumhoz, nem csak EU polgárok. Nem lehet ezt meghatározni pontosan, hiszen a számítógép korábban nem tudjuk, kivel állunk szembe, honnét jön, mire fogja használni. Új technológiai helyzet van. Szükséges modernizálni a jogszabályt is Morgan nagyon helyesen jegyezte meg, erre szeretnék visszatérni, világosabb megfogalmazás szükséges a kapcsolatban, hogy mi a célunk. Nem kevesebb hozzáférés, hanem még nagyobb jogbiztonság ezzel a hozzáféréssel kapcsolatban már vannak jó tapasztalatok, ezekre kell építeni. A jövőben remélem, hogy ez is vizsgálattárgya lesz. Ne legyen is, máshol or, hanem és, illetve vagy, legyen és, vagy, hogyha az illik oda. hallom, mik a ö, célok. Kasmen ö, úr ö, célja ö, egészen világos, de mindent nem lehet a 1049-be beleírni. Világosan kell látni, hogy ezt a rendeletet mire használhatjuk. Ezen túl jönnek további erőfeszítések, például a jegyzékek. Igen, egészen világos rendszerünk van, jegyzékünk a bizottságnál, de a parlamentnél ez nem így van, mert minden intézménynél van itt. Így. Van megoldás, érdemes egységesíteni. Reméljük, hogy sikerül idővel harmonizálni. Ugyanúgy fogják használni ezt az eszközt Ez az oka, hogy szükséges a harmonizáció. Akkor hatékony a hatály kiterjesztése, hogyha ez intézményközileg igaz. És minden ö, intézmény le van ö, fedve. Ne felejtjük el, hogy ez is segítséget fog ö, hozni, és kiterjeszti a hatályt. Ez nem ö, szolgáltatás az állampolgároknak, ez állampolgárok joga a gyakorlatban és gyakorlatilag a bizottság is. Ez azt jelenti, hogy vannak lobbisták, ügyvédi irodák, amelyek sokat kereshetnek azzal, hogy azt mondják, hogy a bizottságtól fogjuk kérni ezt kikénk egy dokumentumot egy folyamatban lévő ügyről a bizottságtól. Ezért oldalak ezreit kell ellenőrizni. Van, ami nem lesz hozzáférhető. A munkát el kell végezzük, esetleg nem lesz, nemleges lesz az, esetleg ki kell húzni egyes neveket a dokumentumból. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy nem, folyamatban lévő ügyeknél nem lehet kiadni dokumentumot. Hogyha megtörténik a dokumentum, akkor már hozzá lehet férni a dokumentumhoz. És ez nagy különbség. Ez azt jelenti, hogy a bevezet ügyeknél aktívan tudunk eljárni. A végeredmény nem azt jelenti, hogy keves, kisebb a hozzáférés a dokumentumokhoz, hanem ugyanaz, csak sokkal hatékonyabban működik a rendszer. Tehát ez az a néhány gondolat, amire vissza szerettem volna térni, és amivel hangsúlyozni szeretném, hogy osztjuk ugyanazokat az álláspontokat, és az, mi is arra törekszünk, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés javuljon. Mindenkinek megvan a saját felelőssége a tekintetben, hogy mit tehetünk a rendelet értelmében, illetve hogyan javíthatjuk a ö, rendeletet. Természetesen figyelembe veszi a közelmúlt bírósági ítéleteit is, például a turkúgyben és mások ügyekben is. A rendelet valójában ezeket lefedi. Most ezeket viszont alkalmazni kell, és biztosítanunk kell azt, hogy az ítéleteknek is megfeleljünk. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is a megfelelő módon fogjuk lefolytatni a vitákat annak érdekében, hogy javítsuk a dokumentumokhoz való hozzáférést. Elnök, köszönöm szépen lelnök asszony, és végezetül szeretném megadni a szót utolsó hozzászólónknak, eh, Michael Cashmannak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Mindenképpen érdekes eh, hallgatni Wallström lelnök asszonyt valamennyien hallgathat, meghallgathatunk egy vitát, és azt vonjuk le belőle, ami tetszik. Én másképpen gondolkodom, a bizottság javaslata valójában egy visszalépés. Vannak specifikus hivatkozások, nemzeti képviselők is tudják ezt. Jó szándék van a bizottság részéről, ezt nem, ez nem fér kétség, 7 éves tapasztalatokat próbálta felülvizsgálni. De ahogy most az, hogy aki részt vett, és sokkal régebb óta foglalkozik az átláthatósággal, abból a szempontból kell ezt vizsgálni, mint ahogy a, tör, a rendőrök teszik. A törvényt meg kell fogalmazni, és nekem azt kell megnézni, hogy a törvényen hogyan lehet visszaélni. Ezért az ajánlások és a, azok a módosító indítványok, amiket én készítettem, azok éppen a visszaélés lehetőségét igyekeznek kizárni az új dokumentum definícióban benne rejlik a visszaélés lehetősége. Mindaddig, amíg eh, nem készítem el, nem küldöm el a dokumentumot, addig ez nem dokumentum. De a folyamatban lévő dokumentumnak igenis nagyon nagy hatása lehet. Biztos az, hogy nem, fog, nem ért egyet eh, velem, ez azt jelenti, hogy mindenképpen nagyon intenzív és eh, hatékony vitát folytatunk. Az is fontos, hogy a konfliktus esetén az érdekek kiegyensúlyozásra kerüljenek 99-től 2-1-ig ez egy jó időszak volt, és meg kell néznünk, hogy hol kell tovább lépnünk. Például egyes vizsgálatok esetében meg kell adni, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyeket majd csak a, valóban a lezárás után lehet kiadni. Mert jó kormányzást, hatékony intézményeket szeretnénk. Ezzel, hogyha ö, There was an argument that legal doc Olyan érv volt és elhangzott, hogy valaki jogi dokumentumok, amelyek egyszerűen nem hozzáférhetőek. Hát ez is már az Európai Bíróság megoldotta, és szeretnék itt elviszni, Amikor az állampolgáraink szolgálatáról van szó, akkor nem lehetnek privilegizált pozíciók, amelyeket ki lehet vonni az átláthatóságból. Az állampolgároknak a szolgálata önmagában egy privilégium, és ez felelősséggel is jár, intézményeként sokkal könnyebbé tesszük az életünket, van egy információs tisztviselő. Hogyha azon az alapon dolgozunk, hogy minden dokumentum hozzáférhető, minden dokumentum regisztrálásra kerül, és egyértelmű útmutatások vannak, hogy melyek azok kis esetek, amikor nem kerülhetnek nyilvántartásba, regisztrálásra. Itt a spanyol kollégám beszélt az egyenlő hozzáféréshoz, hogyha mert az egyenlő esély az egyenlő hozzáférést is jelent. Hogyha ezeket a jogokat segítjük, nem segítjük, akkor az emberek hogyan is jutnának hozzá ahhoz, ami nekik szól, ami az övék. Tehát itt az információ, az újságíróknak kell -e, hogy preferenciális jogot kapjanak? Egyáltalán nem az újságírók lobbiznak, és azért nem használják a rendeletet talán, mert vannak nekik egyéb, sokkal hatékonyabb módszereik, hogy hozzáférhessenek ahhoz, amihez akarnak. De én azt gondolom, hogy minden állampolgárt azonos módon kell kezelni. Beszéltünk már két napot a, az igazság, a biztonság térségről és az igazságszolgáltatása védelni a területet. Igen, védeni, védeni a tisztviselő vagy a kormányzati dolgozó, igenis védelmezze a szemét, de teljes átláthatóságban ezeken a területeken is, és azt mondja, hogy igen, vannak esetek, amikor nem lehet hozzáférni a dokumentumhoz, de az alapelv az az kell, hogy minden átlátható, minden nyitott, védelmezzük, gondoljuk végig, hogy melyek azok a területek, amelyeket védelmezni kell, és a legőrültebb javaslatot is meg kell fontolni, mert valamikor ö, nagyon ö, jó az ötlet, de is el kell gondolkodnia a politikusnak ezen. És most a két utolsó ö, dolog. Lisszabon persze mindent megváltoztat, de én úgy gondolom, hogy ö, majd akkor tudunk hatékonyan dolgozni, hogy a Lisszabon hatályba lép. Írországban éppen azért uta, utasították el a Lisszaboni szerződést, mert az emberek úgy érezték, hogy nem tudják eléggé, hogy a kormányok mit végeznek az ő nevükben az, az Európai Uniós intézményekben. És Finországból Szászi úrnak volt egy kérdése, az én módosító indítványom az ötös cikkben elismerem, hogy konkrét esetek vannak, amikor a tagállamok dokumentumokat a jogalkotási csomagba tettek, és fel akarják tartani maguknak a jogot, a szerző jogot ezekre a dokumentumokra. Én azt mondom, hogy egyértelmű, kell meghatározni. A 296-os cikke a szerződésnek meghatározza, hogy melyek azok az esetek, amikor a dokumentum nem válhat nyilvánossá. És ö, nagyon tetszett ö, Shakespeare, Sancho Panza, Don Quixote utalások, de a Lír királyra utalnék, amikor láttuk a hatalommal való visszaéltést, és az hercegek küzdöttek egymással. Azt mondták, az a rossz, amit az ember tesz, az tovább él. A jó nagyon gyakran beépül a csontokba. Tehát ez mutatja azt, hogy el, el, elmegy, amikor eltemetik. Tehát nagyon fontos, hogy ezt végig gondoljuk. Let me apologize that uh, we are uh, finish our meeting. Uh, elnézést kell kérnem, hogy egy kicsit később fejeztük be az ülésünket. Gerard Depré úrtól kell, hogy elnézést kérjek, de úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon fontos volt, és mindenképpen elemezhetjük ezt a vitát, és a konklúziókat majd a jövő hónapban elkészíthetjük. Köszönöm szépen, és akkor most átadom a Gerard Döpré úrnak az elnöklést.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 ez annak tudható be, hogy az előző vita rendkívül lenyűgöző és érdekfeszítő volt. Most az ülésünk utolsó részé, része következik, amire azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen meghosszabbítja és felerősíti azt a vitát, ami az imént zajlott le mert a dokumentumokhoz való hozzáférésen túl foglalkozik azzal is, hogy hogyan javítható a döntéshozatali rendszer átláthatósága az Európai Unión belül. És úgy gondolom, hogy ezen a területen mindenképpen érdemes néhány olyan tagállam képviselőihez fordulni, amelyek úgy ismertek, hogy olyan gyakorlatot folytatnak, ami jó gyakorlatnak tekinthető, az állampolgári jogok tiszteletben tartása az átláthatóság szempontjából. Az átláthatóság egy olyan követelmény, ami nem csak az Európai Uniós intézményekre vonatkozik, hanem valamennyi tagállamira is, abban az esetben, hogyha a legi- demokratikus legitimizálást tehát meg akarjuk erősíteni az intézményeiknek. Ezen a jó gyakorlat alapján e, valószínű, hogy az intézmények is és a tagállamok is meríthetnek abból, ami el fog hangzani a vita során. Először Beatrice Ask igazságügyi miniszter asszonynak adom át a szót, a svéd királyságból érkezett. Beatrice, öné a szó. Thank you very much, honorable members of... Köszönöm szépen, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Először is azzal kezdeném, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak ön, engem, és hogy meghallgathattam a vitát is. Meggyőződésem, hogy az átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés mindenképpen döntő eleme a demokráciának. Fontos, hogy az állampolgárok az adminisztrációt ellenőrizhessék, ez tulajdonképpen javítja az adminisztráció hatékonyságát, megakadályozza a korrupciót, legitimizálja az adminisztrációt. Elsősorban a legjobb gyakorlat kérdésével szeretnék foglalkozni. Az én esetemben Svédországot jelenti, és az átláthatóságot, illetve a hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférés sarokköve a svéd alkotmánynak. Ez így van már a 18. század óta, ahogy az igazságügyi miniszterként én vagyok felelős az alkotmányos jogért és egyéb dokumentumokért is, és ezzel is kezdeném. Néhány általános alapelvel szeretnék foglalkozni, amelyek különösen fontosak a az Európai Uniós dokumentumokhoz hozzá, való hozzáférés szabályozó rendelet felülvizsgálatakor. Az állampolgárok minden dokumentumhoz hozzáférnek, amit bármilyen közhatalom, közhatóság készít. Egy a, dokumen, a szabályozásnak ö, ö, semlegesnek kell lennie, és mindenkire vonatkoznia kell. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy valóban valamennyi dokumentum elérhető. Alkotmányunkban van egy listája a köz- és a magánérteknek, ami védelemre szorul. Ezt a listát beleépítettük a bizalmasan kezelendő információkról szóló rendeletbe, és ez az az eset, amikor megtagadható a hozzáférés. Minden egyes esetet külön kell megvizsgálni, és minden egyes kérelmet külön kell megvizsgálni. Vannak szabályaink, amelyek valamennyi dokumentumra vonatkoznak, a, az állampolgároknak joguk van hozzáférni a dokumentumhoz, kivéve, hogyha az alkotmányban felsorolt elvek, szabályok védik a dokumentumot. Egyébként nagyon könnyen hozzáférhető egy dokumentum az átlag állampolgárnak, és a hivatalaink is ismerik ezt a törvényt, és hozzászoktak, és általában nem szokott panasz érkezni arról, hogy túl sok munka lenne ezzel, vagy probléma lenne a nyomonkövetés az uniós rendszer sok tekintetben hasonló a svéd rendszerhez. Az Európai Parlament, a bizottság, a tanács dokumentei mind hozzáférhetőek, kivéve, hogyha az átláthatósági rendeletben a kivételek között szerepelnek. Az uniós rendszerben csak három Európai Uniós intézmény szerepel, és csak ezekre vonatkozik a dokumentumokhoz való hozzáférési rendelkezés. Ilyen általános szabályok valamennyi hatóságnak a dokumentumra célszerű, hogyha vonatkoznak, a kivételek től eltekintve. Az ilyen szabályok hozzák meg a megfelelő egyensúlyt, ami az átláthatóság és a kényes információk védelme között van. Az alkotmányos jogunkat 200 éve alkalmazzák hatóságaink, és az uniónak azonban csak 2001 óta vannak ilyen szabályai. Szerintem a közösségi szabályok legalább olyan jól működnek, mint a mi nemzeti szabályaink. Hogyha valóban változtatás szükséges, a, ilyen gyorsan a rendelet elfogadását követően, akkor akkor, és itt hallgattam a vitát az legutóbbi szemináriumon is nagy érdeklődéssel, és a bizottság azt javasolja, hogy a rendeleten módosításra kerüljön sor. Nem kívánom ezt megismételni. Vannak kérdések, amelyek a svéd vitával is érintik. Először is a kritériumok, hogy mi minősül dokumentumnak, nem hallottam semmiféle gyakorlati problémát a tekintetben, hogy mi az, ami dokumentum. Ahogy jelenleg van megfogalmazva, az működik. Nem, hogy túl általános a megfogalmazás. Hogyha a javaslatot vizsgáljuk, hogy kizárjunk bizonyos típusú dokumentumokat, amennyire én tudom, e, már így is van kivétel a vizsgálati szakaszban lévő dokumentumokra, és nem kell, ezek a módosítások nem tűnnek szükségesnek, de hát itt vitáról van szó, és tudom, hogy nem igazán ide tartozik. Továbbá a kockázat az az, hogy az uniós rendszerben jelenleg úgy tűnik, hogy nem növeljük az átláthatóságot és szerintem ez egy kockázat, hogy ellenkező eredményt fogunk elérni, mint amit szeretnénk. Nagyon nehéz az embereknek megérteni ők, és a megfogalmazásokat ezért világosan kell fogalmaznunk, hogy az embereknek kell, akik használják a szabályt, azok információt keresnek. Mögöttük ügyvédek, vállalatok, de azok mögött is mindig emberek állnak tehát ami fontos megnézni, hogy ezeket a csoportokat hol helyezzük el, mert valahol mindig az állampolgár van ezek mögött, amikor információt kérnek. Hogyha azt nézzük, hogy milyen irányba lépünk és visszalépésről van -e szó, Mi Svédországban ellenkező irányba határo, lépünk, mi törekszünk, mint amerre most a bizottsági javaslat szándékozik lépni. Nagyobb világosságot, nagyobb nyitottságot szeretnénk. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a megfogalmazások, a jogszabályok egyértelműek, érthetőek legyenek. Fontos, hogy az állampolgár értse, hogy mi van a törvényben. Nagyon nehéz e, egyes esetekben értelmezni, elolvasni ezeket ezért fontos, hogy nyelvezete olyan legyen a jogszabályoknak, ami érthető. A svéd elnökség szervezette egy nagyon fontos szemináriumot erről. Nagyon fontos, hogy az emberek jobban tájékozottak legyenek, és jól tájékoztassuk őket arról, hogy mi történik, mert csak így élhetnek alapjogaikkal. Még foglal foglalkozni kell mással, a legitimitással és a bizalommal. Erről már az elején szóltam. Nyilvánvaló, hogy fontos, hogy bizalom legyen a rendszerben. Sokan úgy látják az EU-t, mint egy titkos klubot. Talán nem udvarias dolog ezt elmondani ebben az épületben, de az utcán, Európában sokan úgy gondolják, hogy nehéz információt kapni, és nem veszik őket bele a folyamatban lévő munkába. Nem tudom, hogy elfogadható-e, hogy úgy érzik az emberek, hogy ki vannak rekesztve. Jobban meg kellene nyílni. A legjobb gyakorlatokról van szó itt, de ezzel kapcsolatban inkább arról szólnék, hogy Svédországban mi a tapasztalatunk. Nos, a svéd jogszabályok azt mondják ki, hogy minden dokumentum, amit kap, egy hatóság regisztrálásra kell kerüljön. Mert ezek közül tud majd választani az állampolgár, hogy mire van szüksége. Így keresheti ki, hogy miben van a neki szükséges információ. A gyakorlatban lehet még javítani a svéd regisztereken. Ez ö, természetesen ennek a regiszternek a megfelelő használata ö, képzést és humán erőforrás tesz szükségessé. a regiszterek használata nélkülözhetetlen, és tapasztaljuk, hogy az állampolgárok használják is. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, köszönöm szépen, hogy hozzászólhattam. Köszönöm szépen, hölgyem miniszterasszony, az érdekes hozzászólást. Én látom, hogy ez hogyan hat ki közvetlenül az Európai Parlamentre, a világos nyelvre. Azt hiszem ez olyan terület, ahol erőfeszítést kell eh, tenni a következő hivatali idő alatt nem csak a jogszabályalkotásra. Nem is húzom az időt, hanem átadom a Finn Parlament Alkotmányügyi Bizottsága elnökének, szomszédomnak, Kimo Sassinak. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Sajnos nincs bekapcsolva a mikrofon. Ladies and gentlemen, I'm... Ö, Hálás vagyok a lehetőségért, hogy az átláthatóságról és a nyitottságról beszélek Finnország szempontjából. Ö, ben amikor elnökséget töltöttünk be, az átláthatóság szempont volt az egyik egyső szempont volt, és így lehetett elfogadni a rendeletet 2001-ben. Öröm számomra, hogy a svéd igazságügy miniszter után szólhatok, így könnyebb egy kicsit a dolgom, hiszen az átláthatóság és nyitottság a svéd és a finn közigazgatás alapja legalábbis 1766 óta, amikor is elfogadták az első információs szabadság törvényt. Finnország akkor a svéd királyság része volt. Uh, idézem Anders uh, Kideniuszt, finn uh, papot és a svéd parlament uh, tagját, aki azt mondta, hogy a fejlődés, a tudomány fejlődése, az ipar fejlődése szükségessé teszi, hogy jobban megismerje a kormányzati munkát. Ő kimondja, a tizedik cikk, hogy a levéltárhoz szabad hozzáférést kell biztosítani. Ezt mondják ki 1766-ban. Volt egy büntetés, hogyha a köztisztviselő nem akta meg az információt, akkor állásából előbocsájtották. Nem mondom azt, hogy ezt kéne tenni az EU-ban, vagy nem, legalábbis nem azonnal, de azért elég hatékony módszer volt. Svédországgal együtt még továbbra is hasonló a rendszerünk, egyfajta északi modell. A cél az, hogy az egyének és a többi érdekelt fél lehetőséget kapjon a közhatalom gyakorlását felügyelni, és a az erőforrások felhasználását ellenőrizni ez lehetővé teszi, hogy szabadon alkosson a polgár véleményt, és részt vegyen a nyilvános vitában. Elvi szinten ez erősíti a demokráciát, illetve a hatalom legitimálásában is részt vesz. Finnországban a dokumentumokhoz való hozzáférést a az alkotmány, mint alapjogot biztosítja. A 12. szakasz szól erről az alkotmányban. A hozzáférés, az alapszabály és a kivét és csak kivételesen lehet megtagadni, csak a szükséges mértékben. Ezen túl a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága sok közleményében aláhúzta, hogy szükséges a nyitottság, illetve a nyitottság korlátozását szűken kell, a nyilvánosság korlátozását szűken kell értelmezni. Például kimondta, hogy a szerzői jogokat nem szabad felhozni indokként, amikor a nyilvánosságot megpróbálják kizárni Van egy olyan törvény, amely 1909-ben lépett hatályba, és amely a kormány tevékenységek nyilvánosságáról szól, nagyon tágan értelmezi. A dokumentum meghatározása közepesen semleges és tágkört fed le. A nem dokumentumok listája rövid és részletes. Ő megpróbálja az illető törvény a minél koraibb hozzáférést biztosítani. Korlátozás akkor lehetséges, hogyha az ügyet még nem zárják le, és szükséges a, az információ minősítése. A közhatóságoknak kötelességük a hozzáférési jog aktív ösztönz, joga való élésre aktívan ösztönözni. Természetesen a dokumentumokhoz való hozzáférés nem lehet abszolút jog fontos, nyilvános és magán érdekek védendők. Ezért a kormány tevékenység nyitottságáról szóló törvény hosszú és részletes listát tartalmaz a nyilvánosság korlátozásáról de felsorolja, hogy pontosan mely esetekben lehetséges, és csak akkor, amikor ez feltétlenül szükséges. A legtöbb korlátozás úgy fogalmazták meg, hogy a dokumentum titkossága esetenkénti káros hatásoktól függ. A teszt, amelyet alkalmaznak, oda vezetett, hogy nagyon ritka a szigorúan bizalmasnak minősített dokumentum. Végül pedig hadd szóljak arról, hogy az is nyilvános, hogy milyen közlekedési díjtérítést kapnak a köztisztviselők. A reprezentációs költségek is nyilvánosak, hogyha a miniszter valakit megajándékoz, az is nyilvánosságra kerül. A az út nyilvántartást is kell vezetni a szolgálati autókról, az is nyilvánosságra kerülhet. Harmadik példa, gyakorlatban még fontosabb, volt egy javaslat az adó rendszerrel kapcsolatban, kiszámolták a következményeket, Ezeket nyilvánosságra, a tervezetet már nyilvánosságra hozták, amikor még nem kellett volna. A mezőgazdászoknak adott támogatás a negyedik példa szigorúan ellenőrizni kell, ezért szükséges a nyilvánosság. Végül pedig a bizottsági javaslatot kritikusan szeretném szemlélni. Az a tendencia aggaszt, hogy sok dokumentum kikerülne a 2001-es rendelet hatája alól. Tény, hogy keve, minél kevesebb dokumentum tartozik a rendelet határa hatája alá, annál kisebb az administratív teher. De a kikerülő dokumentumok is érdeklik a nyilvánosságot. Nagy árat kellene fizetni a közigazgatási teher csökkentésért. Ez a legitimitást és a bizalmat csökkenteni. Hölgyeim és uraim, szeretném aláhúzni, hogy milyen fontos az administratív kultúra, azaz a közigazgatás és az intézmények viszonya az átláthatósághoz. A jó törvény még nem jelent jó gyakorlatot. A mostani bizottsági javaslat nem nyerte el teljesítőt, Hogyha ez a javasolt jogszabály szövegre igaz ez a megközelítés, akkor általában igaz kell legyen az általános adminisztratív kultúrára, és szerintem ez nem helyes. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Kimo Sassi úrnak ezt a prezentációt, amely azt bizonyítja, hogy jól választottuk ki a panel tagjait más országokban, mint ö, például az én, enyémben ö, is ö, alakul ki jó ö, gyakorlat. Ö, most pedig megadnám a szót, ötten iratkoztak föl, hogyha be akarjuk hozni a lemaradást, akkor szigorú kell legyek, és három percet kell megszabjak mindenkinek. Először is kollégánk a szenátusból, Cadio Diaz de Hero kap szót. Come no, come no. Eh, buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Estaba haciendo un comentario con el colega italiano. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. részt vettünk egy ülésen, a jogi szakbizottság, emberi jogi szakbizottság ülésén az orosz parlamentben. Egy olyan koncepcióról szóltunk, amiről már ma is szó esett. nem az a lényeg, hogy kiemeljük, hogy mennyire helyesen járunk el, mennyire jól működik minden, mert hogyha minden ennyire jól működik, akkor miért is kell beszélnünk ezekről a dolgokról, amelyekkel mindannyian egyetértünk. Bizonyosan van különbség azok között, amit kijelentünk, és ahogyan a valóság működik, amit a polgárok tapasztalnak Európában. Ez a különbség a mindennapi élet között, valamint a között, amit itt hangoztatunk. Ez nagyon nagy részben kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy egy egyszerű polgár számára rengeteg időbe kerül az, hogy hozzáférjen az információkhoz. 2000 9 ben rengeteget beszélünk a jogokról, a kötelességekről, A kollégek az átláthatóságról szóltak. A probléma az információkhoz való hozzáférés, hiszen a polgárok nem kellene szükségszerűen hősként eljárni, hogy hozzáférjenek bizonyos információkhoz, pedig most az így működik. És hogyan lehetséges mindez a mai világban, amikor már működik az internet, miért nem lehetséges otthonról valós időben hozzáférni ezekhez az információkhoz, néhány adat feltüntetéséhez, feltüntetésével. Például a városfejlesztése kapcsolatos dokumentumokhoz, vagy tárgyalási dokumentumokhoz. Tehát, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van ezen dolgok mögött, az ilyen egyezmények, megállapodások mögött. Miért nem lehet ezeket nyilvánosan összefoglalni? Miért nem lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz otthonról? A kérdésem tehát az a két ö, felszólalóhoz, hogy mit is tesznek annak érdekében, hogy megkönnyítsék az ezen információkhoz való hozzáférést, mégpedig otthonról valós időben. Köszönöm. Euh, magnifique, 3... Csodálatos, pont három perc, kedves kollégák, és akkor most átadom a szót. Cseri Polanski asszonynak, vagy úrnak. Úrnak. Cseri Polanski úr a cseh képviselőházból. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót adott, és hogy lehetőségem van itt felszólalni. Az előző felvetés is különösen a napirendnek ezen pontja az átláthatóság köré tartozik. Úgy gondolom, hogy jó, hogyha a bizottság 2006-ban elindította ezt az átláthatósági kezdeményezést. Azonban bizonyos statisztikákból merítettem, és szeretném ezeket megosztani önökkel, mert ezekből az derül ki, hogy körülbelül 2500 lobbista szervezet működik Brüsszelben, 15 ezer természetes személy lobista van jelen, és ez körülbelül egy harmadát, tehát 4300 entitás van bejegyezve, tehát bizonyos értelemben ellenőrzöttek. Úgy gondolom, hogy a lobbizás az hasznos, jó is lehet, bizonyos technikai, szakértői elemeket, gondolatokat hozhat és segítheti a gyakorlati alkalmazását a majdani jogszabályoknak. Azonban ez a statisztika azt mutatja számomra, hogy valójában a lobbista tevékenységnek a legnagyobb részét ellenőrzetlenül végzik, és az Európai Parlament megállapodott abban, hogy mit jelent a lobbizás fogalma, egy olyan típusú tevékenység, aminek az a célja, hogy a döntéshozatali folyamatot befolyásolják az Európai Unió testületeiben. Ez a definíció számomra azt jelenti, hogy az ilyen lobbista tevékenység nagyon is fontos, és éppen ezért lehetőség kellene, hogy legyen az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek számára, a politikusok számára, arra, hogy ezt a támadásokat korlátozzák. Mert egyébként a politikusokat annak tesszük ki, hogy aránytalanul nagy befolyás alá kerülnek. Tehát az én kérdésem az az, hogy nem lenne célszerű felülvizsgálni ezeket a dokumentumokat, amelyek a lobbizásra vonatkoznak, és kötelező regisztrációt előírni, ezzel meg sikerülne helyreállítani az egyensúlyt az ö, törvényes és a törvénytelen lobbizási tevékenységek között. A regisztrált szervezeteknek ö, a magatartási kódexet be kellene tartaniuk, ez már elfogadásra került, és nagyon világosan, átláthatóan kellene megoldaniuk a finanszírozásokat is. Elnök, köszönöm szépen, Palanszki úr! Egy nagyon fontos pontot érintett, most pedig András Galasowski úrnak adom át a szót lengyel parlamentből. Látom, öné a szó. Köszönöm szépen, és mindjárt szeretném megjegyezni, hogy van valami Észak-Európa sarkvidéki területén, mert két skandináv példát láttunk a jó gyakorlat területén, illetve a dokumentumok hozzáférése tekintetében, és a döntéshozatali rendszer átláthatóságát, illetve gratulálok északi európai kollégáinknak. Lengyelországban az állampolgárok meg vannak győződve arról, hogy a hivatalos dokumentumok például interneten nem teljesek. Tehát ők úgy gondolják, hogy célszerűbb egy tisztviselőhöz fordulni, vagy valaki olyanhoz, aki a hivatalban dolgozik, és onnan valami konkrétat megszerezni. Úgy gondolom, hogy ez egy sajátosság nálunk a kommunista korszaknak az, ö, az öröksége. Nem is nézzük meg, hogy mi van az interneten, hanem azonnal keresünk valakit, aki a közigazgatásban dolgozik, és megkérdezzük, hogy van-e még például szubvenciós pénz, ö, és így tovább. A dolgoknak meg kell változniuk, és túl lassan megy végbe ez a változás. Ugyanakkor nem szeretném azt mondani, hogy az állampolgárunk mindig tévesen gondolkodnak. Igaz, hogy meglehetősen sok információ hozzáférhető az interneten keresztül, de nem mindig azok az információk, amit az állampolgárok valójában keresnek. Szeretnék utalni arra, amit a miniszter asszony mondott. Vannak olyan negatív gyakorlatok is, különösen Lengyelországban, ott van a Nemzeti Emlékintézet, amelynek az a feladata, hogy összeszedje az archívumokból például a kommunista titkosszolgálat adatait és archívumait. Szeretném jelezni, hogy az újságírók és a tudósok hozzáférnek ez az információhoz. Aztán időnként előfordulnak kiszivárogtatások, olyan információk, amiket újra feldolgoznak, újságírók a maguk módján dolgozzák fel, és hogyha valakit érintenek ezek az információk, ennek a személynek nincsen semmiféle ráhatása arra, ahogyan az információt feldolgozzák. Tehát úgy gondolom, hogy feltétlenül oda kell figyelni arra, hogy mi a bizalmas információ és mi a nyilvános információ. Következésképpen nem szabad, hogy legyenek különböző kategóriájú állampolgárok, nevezetesen olyanok, akik könnyebben vagy nehezebben férnek hozzá ugyanahoz az információhoz. Az információt az egyszerűen nyitott és bizalmas információra kellene csoportosítani. Köszönöm szépen, hogy az elnök olasz Giacomo Santini képviselő képviselő úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon helyes kiterjeszteni a vitát, az átláthatósági vitát. Előbb az európai intézményekről beszéltünk, most pedig a nemzeti szintre kiterjeszteni ezt a vitát, hiszen innen ered a polgárok átláthatósági igénye. Ez nem csupán azt jelenti, hogy könnyebben és teljes körülön hozzáférhessünk a dokumentumokhoz, hanem azt is, hogy előzetesen részt vegyünk a törvények kialakításában. Ez a polgárok hozzájárulása, valamint a polgárok szervezeteinek hozzájárulása azelőtt, mielőtt a, szüle, a törvény megszületne. Tehát már ez tartalmazza a polgárok elvárásait, mielőtt véglegessé válna a törvény maga. Nos, ez megtörténik európai szinten például, a régiók bizottsága, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részvételével, melyek 99 óta léteznek, és ezek egyfajta pozitív lobbizást folytatnak az Európai Bizottságnál. Olaszországban néhány esetben mi is úttörő szerepet játszunk, most azon a területen, van egy 99-es törvény, amelyet az olasz parlament elfogadott, és az általános normákat tartalmaz a polgárok részvételével kapcsolatban az adminisztratív tevékenységben. Attól kezdve, hogy ez a törvény hatályba lépett, Olaszországban a közigazgatás valamennyi aktusa, tehát a kormányi, a parlamenti, a két kamaras parlamenti, a régióké, a megyéké, az önkormányzatoké, tehát valamennyi jogi aktus nyitott és a polgárok rendelkezésére áll, nagyon kevés kivétellel, amelyeket a magánélet védelme vagy a közbiztonság indokol. Az összes többi dokumentum rendelkezésre áll. Olaszországban talán túlzottan is használjuk a technológiai eszközöket. A parlament, a kétkameras parlament valamennyi ülés az interneten nyomon követhető, a nemzeti televíziókon is, bármiféle ö, közvetítés nélkül, ö, direkt közvetítésben, és 30 perccel az ülés után már megvan az írásbeli összefoglaló valamennyi tévéközvetítés megkönnyítődik ezáltal, és így módon egyszerűsödnek a polgárokkal fenntartott kapcsolataink, elkerülhető a parlament kiegészítő tevékenység a tájékoztatást illetően, hiszen a polgár valós időben tájékozódhat ezekről az eseményekről. És ennek két pozitív hatása van, egyrésztről a polgárok elégedettebbek, tehát kevesebbet tiltakoznak, és kevesebb az a panasz a közigazgatással szemben. Hiszen itt az intézményekkel szembeni fel, intézmények felelőssége is felmerül, és itt nem a polgárok és a közigazgatás közötti kihívásról van szó, hanem ez a polgárok joga, hogy fellebezek egy olyan esetben, amikor tévedés merült fel véleményük szerint, tehát a közigazgatásnak kötelessége tájékoztatni a polgárokat. Végezetül elmondhatom, hogy a polgároknak részt kell venniük ezekben a folyamatokban, tehát a részvétel szabadsága alapvető, és semmiféle következménye nem lehet a közigazgatásra szembeni fellépésnek. Ez a jog korrekt alkalmazásnak feltétele valamennyi szinten. Köszönöm szépen Giacomo Santini kollégánknak. Sajnos mikrofon nélkül. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych ráda kratičce přispěla také. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, eh, szeretnék hozzájárulni nagyon röviden ehhez a vitához, ami az európai eh, törvényhozási eljárás eh, átláthatóságáról szól. Én a Cseszenátus tagja vagyok, és nyomon követem az európai kezdeményezéseket, illetve a jobb szabályozásra való törekvést, a döntéshozatal javítását célzó folyamatokat. A jobb szabályozást említettem, illetve az átláthatósági kezdeményezéseket. A szenátus eh, tanulmányozta az összes új eh, rendelkezést, ami a Lisszaboni szerződésből következik, és az állampolgárok jobb részvételét is az Európai Uniós vitákban. Tájékoztatni szeretném önöket egy kezdeményezésről, amelyet az Alkot, Cseh Szenátus Bizottságához terjesztettek elő. Ez arról szólt, hogy az állampolgárok jobban vehessenek részt a jogalkotási folyamatban, és azt akarták bevezetni, amire én azt tudom, hogy kollektív kommentálási lehetőséget, de kérdés, hogy mi a jelentősége ezeknek a kollektív kommentálási lehetőségeknek. A javaslatunk szerint ezek a kollektív kommentárok, amit az állampolgárok tehetnek, ugyanúgy kell, hogy figyelembevételre kerüljenek, mint amikor más különböző minisztériumok szólnak hozzá a konzultációs folyamat során a jogalkotási lépésekhez. Ez előkészítési folyamatban fontos, és egy egyértelmű mechanizmust kell kialakítani. Sajnálatos módon végül is ezt a javaslatot a jogalkotóink nem támogatták. De azt kell, hogy mondjam, hogy már jelenleg is vannak olyan minisztériumok, amelyek a jogalkotási javaslataikat nyilvánosságra hozzák. Például ez volt a helyzet a közelmúltban elfogadott büntető törvénykönyvvel, vagy a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, amikor az érintett minisztériumok több mint tízezer állampolgári észrevételt is figyelembe vettek. Ez prioritás nem csak európai szinten, hanem nemzeti jogalkotási szinten is. Elnök, köszönöm szépen Virina Ribenova kollégánknak, és most pedig átadom a szót Mauricio Turkónak, olasz képviselőházból. Mauricio. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A tanács képviselője korábban azt javasolta, hogy a dokumentumokat, mielőtt közé tennénk, előtt előttük, előtte egy tesztnek vessük alá. Tehát mindezt az Európai Bíróság egy ítéletével szemben, amikor is 13 bíró egyhangulag elítélte a tanácsot. Véleményem szerint politikailag és jogilag egyaránt elítélték a ö, tanácsot, illetve a bizottság és a tanács jogi szolgálatát, mégpedig az átláthatóság hiánya miatt. Amiatt, hogy nem akartak adatokat szolgáltatni a bírói véleményekre vonatkozóan egy jogalkotási folyamat során. Amikor is én képviselőként feljelentést tettem. Nos, miniszter azt, hogy én nagyon nagyra becsültem az ön felszólalását, de az Európai Bíróság előtti felszólását is Svédország képviseletében, hiszen ez volt az egyetlen ország, amely fellépett ebben a perben, és ön elmondta, hogy az EU sokan egyfajta titkos klubként érzékelik, de ez nem egy benyomás, hanem ez egy bizonyosság. Hiszen a kérdésem az, hogy mit kíván tenni Svédország annak érdekében, hogy nyilvánosságra hozza a nemzeti delegációk álláspontjait a tanácson belül, akkor, amikor a döntéseket nem egyhangulag hozzák meg. Köszönöm. Uh, merci Mauricio. Köszönöm szépen Mauricio. A listámon nincs több hozzászóló, hogyha esetleg még valaki kéri a szót, és nem adtuk volna meg, de úgy látom, ilyen nincsen, akkor feltételezem, hogy mindenki elmondhatta mondani valóját, és akkor most megadom a szót a első hozzászólóként Kimoszászi úr, aki szeretne válaszolni néhány hozzászólásra, majd pedig eh, Beatrice Aszkasszonynak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Ami az internetes információt illeti, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a hatóságok amennyire lehet az internetre minél több információt tegyenek hozzá, és ennek könnyű legyen az elérése. Ugyanakkor <clears throat> annak is van értelme, hogy nem minden információ kerül fel az internetre. Például a miniszter reprezentációs kiadásait, hogyha feltennénk az internetre, ez rengeteg információ, és nagyon nehéz lenne kiválmozni a lényeges információt. Tehát valamilyen tesztet kell alkalmazni, hogy azt mondja, hogy ez szükséges információ, ez fontos információ, tegyük fel az internetre. Mindazonáltal, hogyha ö, valami miniszter úgy viselkedik, hogy ö, vitát vált ki, akkor azonnal lehetőség kell, hogy legyen, hogy elmenjek a minisztériumba, és azt mondjam, hogy ez a személy, e, ezt szeretném e, megtudni. Például, e, hogyha olyan kapcsolatai vannak, amik esetleg például nem megfelelőek, vagy kétségek mehetetnek fel. De az internetre a legfontosabb információkat kell feltenni, méghozzá új módon, hogy az állampolgár meg is találja, mert az átláthatóság hiánya az is, hogy az interneten olyan nehézen elérhető az információ, hogy az emberek nem értik, és az átlag állampolgár, amikor használja a rendszert, akkor egyszerű rendszere van szüksége, nem mindig ismeri az összes jogi koncepciót, és ez a lehetőleg egyszerűbb kell, hogy legyen az állampolgár számára. Ami pedig a lobizási szabályokat illeti, azt hiszem, hogy ez nem egészen az én szakterületem, de úgy gondolom, hogy ami ebben fontos az, hogy a szabályok legyenek világosak. A kialakult ö, szabályok azok nem jelentenek problémát a kommunikáció szempontjából. Az átláthatóság ugyancsak nagyon fontos és bölcs dolog, hogyha átláthatóságot lenne. Legyen kapcsolat, hogy mindenki tudjon róla, hogy ki kivel áll kapcsolatban, és aztán majd el lehet dönteni, hogy az Európai Parlament képviselő vagy Nemzeti Parlament képviselője kapcsolatban állt -e ezzel vagy azzal, és esetleg befolyásolták-e őt így vagy úgy. Nagyon sok információ került hozzá esetleg X-től vagy Y-től, és ez befolyásolhatta a problém, az álláspontját ügyet. Ez az, ami fontos. Ami a kiszivárgásokat illeti. Ha valaki rendelkezik tudással, amivel senki nem, más nem rendelkezik, akkor ez politikai eszközként felhasználható és természetesen az átláthatóság tudja ezt leginkább megakadályozni. Az átláthatóság gondolata éppen az, hogyha mindenki hozzá fél az információhoz, mindenki ugyanazzal a tudásanyaggal rendelkezik, akkor ugyanolyan szinten tud játszani, és senki sem tudja kihasználni az információ előnyét. Tehát ha vannak ki ö, szivárgások, az azt mutatja, hogy a rendszer nem működik megfelelően, és nincs elegendő átláthatóság. Az Európai Unió, az emlékszem, még a 90-es években is arra ez volt, hogy bizonyos információkat kiszivárogtattak, és így próbáltak elérni dolgokat. Ez nem a megfelelő mód. A valamennyi partnernek azonos információval kell rendelkeznie, és így lehet a megfelelően mederbe ö, terelni a folyamatokat. Ami pedig a nem, a nemzeti álláspontoknak a nyilvánosságra hozzáadtalát illeti a tanácson ö, csak kapcsolatban, amikor nincs egyhangú állásfoglalás. Itt azért egy kicsit óvatos lennék amikor azt kérjük a parlamentet, hogy bizonyos sugalmasságot tanúsítson, és akkor látjuk, hogy az álláspontok szakbizottságban, koreperen, a miniszterek tanácsában, és még a miniszterek tanácsával is változnak az álláspontok. Tehát itt lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy ezt a rugalmasságot használjuk, és hogy megváltoztathassa valaki az álláspontját. Hogyha előre nyilvánosságra hozzák az álláspontot, akkor sokkal nehezebb utána rugalmasnak mutatkozni, és ez bonyolítaná a döntéshozatalt. Azt értem, hogy mindig jobb, hogyha a nemzeti álláspont ismert és nyilvánosságra hozzáható, és mindenki ismeri előre. A parlamentben e, természetesen ismerik a finn álláspontot, és hogyha van egy fontos dolog, akkor fontos, hogy az országban is vitát folytassunk az adott témában és a különböző vélemények kifejezésre jussanak, és a kormány megpróbálja leszűrni a következtetést a vitából, és valamennyi ö, álláspontot megpróbálja integrálni de 27 tagállammal mindenképpen szükség van a rugalmasságra e tekintetben. Én továbbra is tartanám, hogy a miniszterek ülése előtt nem akarják nyilvánosságra hozni az álláspontjukat. Utána viszont nyilvánosságra kell, hogy kerüljön. Tehát így tudjuk azt, hogy hogyan kezdődött, elemezhetjük, és ennek már van értelme hogyha utólag tanulmányozzuk, és akkor a politikai folyamatot lehet elemezni. Például, hogy az én hazám hogyan járt el, és az állampolgár meg is bírálhatja, hogyha nem elégedett, de nem szabad előre, hanem utólag igenis az állampolgár ismerhesse meg, hogy hogyan alakult a folyamat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót a svéd királyság miniszterasszonyának, Beatrice Asznak. köszönöm szépen először is. Nem fog mindent elismételni, amivel egyetértek, és amit Szászi úr mondott, mert ugyanaz a véleményem, vagy az mondottak többségével. Először is a spanyol barátunk kérdezte, hogy az internet hogy a mányok oda használjuk e Svédországban. A legtöbb országban az internetet információ nyújtására használják. De ez nem teljes információ. A hatóság dönt arról, hogy mennyi információ jusson ki az internetre. Van több projektünk is az e közigazgatással kapcsolatban. Célja hogy számítógépen keresztül lehessen intézni sokféle ügyet. Ennek az eredményét elemezzük. Dokumentumokat nyújtunk az állampolgároknak az interneten keresztül. A probléma az, hogy sok dokumentum nincs számítógépen, nincsen formátumban, ezért nem hozzáférhető minden jelenleg el kell gondolkozni tehát azon, hogy legyen egy regiszter, egy jegyzék az interneten, hogy tudják az emberek, hogy mi található meg, milyen információ áll rendelkezésre, és utána ezt megkereshetik. Ez még csak egy vízió, ezen dolgozni kell. Amit a lengyel hozzászóló mondott a lobbistákkal kapcsolatban, hogy milyen problémák vannak az Unióban. Természetesen ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Azonban az átláthatóság egy dolog. A lobbisták kérdése egy másik. Nem lehet ugyanazt az eszközt használni a kettőre. Nem lehet összekeverni őket. Nem lehet a az unfair lobbizást úgy megakadályozni, hogy a méltányos kérését az állampolgároknak, az információhoz való hozzáférését elutasítják. Ugyanaz a véleményem, mint, Fon, mint Finn kollégámnak ezzel kapcsolatban. Még valami? Hmm, a következő elnökség alatt most mi lesz az információ kérdésével. Nos, tény, hogy a politikusok szabadabban beszélnek, hogyha nem kell attól tartaniuk, hogy a médiában másnap reggel megjelennek. veszélyes, hogy a média úgy jelenti meg a politikus, hogy határozott álláspontja van. A hágai program utáni programon dolgozunk. Ennek része a világos nyelvezet, az átláthatóság, és arra várunk, hogy májusban megszülessék a bizottságnak a jelentése és akkor ezzel fogunk foglalkozni. A közvetlen jövő feladata számunkra együtt dolgozni a bizottsággal, és az átláthatóságról írandó jelentésüket elemezni. Szerintem itt lehetne még eredményt elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most pedig, ahogy ez a tervben is szerepel, záró megjegyzések céljából átadom a szót Nikiforos Diamandorosnak, európai ombudsmannak, aki a az állampolgárok panaszait készhez veszi, és biztosan van tapasztalata arról, hogy milyen frusztráltak az állampolgárok az EU-val kapcsolatban, EU politikájával kapcsolatban. Az volt a kérdés, hogy az EU intézményei hogyan nyerhetnek ihletést az átláthatóság és a jó kormányzás terén a legjobb gyakorlatokból. Mediátor úr, ombudsman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy kapok lehetőséget szólni önök előtt. Megpróbálom a frusztrációt elkerülni, és inkább az átláthatóság és a jó kormányzás lesz a témám. Angolul fogok szólni, mert a megjegyzésem angolul készültek. Mielőtt a szövegre rátérnék, amit előkészítettem, két nagyon rövid megjegyzés. Egyrészt is szeretnék Ászk miniszterasszonynak és Eszűrnak köszönetet mondani a nagyon értékes megjegyzésekért. Köszönöm szépeken, köszönöm szépen a kérdéseket, amelyek számomra ombudsman számára információt adnak, amin érdemes elgondolkozni és dolgozni. Az átláthatóság ugyanis nem csak az ombudsman számára fontos, hanem az EU számára is. Hadd mondjam el, hogy az átláthatóság a kiszámíthatóság, a világos nyelv, a bizalom nagyon fontos ezt a magam intézményében is tapasztalom, és általában az euróra igazak. Ez eszköz a cél érdekében, és ez mindenek fölé helyezendő, mert a cél az EU megerősítése, az állampolgárok nagyobb bizalma az EU-ban. Hogyan lehet ezt elérni? Mindannyian ezzel próbálkozunk, és megpróbálok hozzájárulni magam szavaival ehhez. Nagyon örülök, hogy Mauricio Turkó úr itt van közöttünk, azért, mert az EK bíróság mérföldkő jelentőségű ítéletet hozott. Ez az átláthatóságot új útvonalra ö, helyezi. Egy hét éves munká, munka végére kerül pont. Elnök úr, a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az együttes ülésre és kértek, hogy szóljak azzal kapcsolatban, hogy milyen ihletést ad a az európai intézményeknek a tagállamok jó gyakorlata az átláthatóság és a jó kormányzás terén. A demokrácia, az átláthatóság, a jó kormányzás feltétele, hogy a polgárok hatalmat kapjanak, eszközöket kapjanak. Mm, értékelhessék a hatóságokat, és beszámoltathassák őket. A az átláthatóság lehetővé teszi, hogy a polgárok éljenek politikai jogokkal, például a szólás szabadsággal, és részt vegyenek a köz tevékenységében. Tudomásom szerint senki sem kérdőjelezi meg, hogy teljesen átlátható, és az is kell legyen a törvényhozás a tagállamok szintjén. Sajnálatos módon az EU szintjén ez még nem történt meg. 2006 áprilisban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely az én ajánlásomat támogatta. Ezen a területen egy előrehaladás történt, de a tanács az ajánlás még nem teljesen alkalmazza. A törvényhozási átláthatóság tehát nem vita tárgya a tagállamokban, ezért a nemzeti törvények, amelyek szólnak az átláthatóságról, inkább a törvényhozási folyamat előtti és nem utáni pontokra koncentrálnak. A bizottság felállított egy regisztrációs rendszert a lobbistáknak. Ez nyilvánvalóan nagy lépés jelent előre az átláthatóságban, még akkor is, ha ezen van mit javítani. A lobbying átláthatósága EU szinten most már sokkal jobb, mint számos tagállamban az EU szintű átláthatósági rendelet, azaz a 1049 per 2001-es rendelet az EU intézmények közigazgatási munkájára is alkalmazandó. Ez fontos azért, hogy Európa közelebb kerüljön a polgárokhoz, és ezt nem lehet csak a jó politikával megvalósítani Az átláthatóság a közigazgatási eljárásban pont olyan fontos, mint a törvényhozási munkában. Az administratív alkalmazás a közösségben, az administratív végrehajtása a közösségi jogszabályoknak és politikáknak nem csak az EU intézmények dolga. 28 szabályrendszert kell figyelembe venni. Nem csak a 1049 per 2001-es rendeletet, ami vonatkozik az Európai Parlamentre, a Tanácsra és a Bizottságra, hanem 27 nemzeti jogrendet. Ez igen bonyolult. Semmi kétség felől, hogy a minimális szabályok hiánya a az EU-val kapcsolatos információkhoz való hozzájutásban probléma a polgárok számára, akik arra kíváncsiak, hogy mennyire működik hatékonyan az EU jogrendszere, mennyire hatékonyak a politikák. Ezért ki kell alakítani a legjobb gyakorlatot. Nincs olyan fórum az EU intézményekben és a tagállamokban, ahol megolda, megosztanák az információt és a legjobb gyakorlatot. Nemzeti szinten kollégáim a, az Európai Ombudsman hálózatban segítettek vinni egy összehasonlító vizsgálatot arról, hogy milyen a hozzáfér az információhoz a, az adatbázisokban lévő információhoz való hozzáférésről szóló jogszabályok összessége. Tavaly az Európai Parlament megerősített európai ombudsmanként. Ez elismerése annak, hogy nem csak a nemzeti ombudsmanekkel dolgozom együtt, hanem más testületekkel is a tagállamokban hogyha szükséges, akkor készen állok arra, hogy megkönnyítsem az önkéntes információ cserét azzal kapcsolatban, hogy milyen a nyilvánosság hozzáférése az EU-val kapcsolatos dokumentumokhoz és információhoz. Fontos, hogy legyenek szabályok EU szinten és a tagállamok szintjén, és a lehető legtágabb körben hozzá lehessen férni az EU-val kapcsolatos információkhoz. E, ezeket a szabályokat a e, köztudomására e, hozni, és szabályokkal való élést elősegíteni, lehetőséggel való élést elősegíteni. nem az a cél, hogy titokban történjenek a megállapodások. Én teljesen másként látom Európát. Úgy látom Európát, ahol a polgároknak eszköz van a kezükben, ellenőrizhetik az EU intézményeket, ahogy a nemzeti hatóságokat is. Fontos a 1049 per 2001 felülvizsgálata előrelépés és ne hátralépés legyen kell foglalkozni azzal, hogy tagállami szinten hogyan férnek hozzá a polgárok az EU kérdésekkel kapcsolatos információhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm eh, szépen Diamandouros eh, úr a hozzászólását, és eh, azt a konklúziót, amelyet levont. Gondolom mindenki ezzel egyet tud érteni. Köszönöm szépen a Svéd Királyság miniszterasszonyának és Kimo Sassi úrnak a részvételét kérem, aki társadalmat, hogy jöjjön az emelvényre, és osszák meg velünk konklúzióikat. Szeretném elmondani, a nemzeti delegációk tagjainak, hogy ma délután, hogyha van idejük és érdekli őket, a Libe szakbizottság összeül 15 órakor, és meghallgatja Zsilde Kerkov urat, európai koordinátor a terrorizmus elleni harcban, amelyben érdekli önöket, hogy milyen elemzést adunk európai szinten, milyen intézkedéseket tervezünk, milyen fenyegetéseket próbálunk elhárítani. Nos, ezeket a személyeket a Libé Bizottság 15 órakor szívesen látja. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy sajtótájékoztató lesz itt közvetlen az ülés után, ebben a teremben, az érdeklődők részt vehetnek, itt elég itt maradni a teremben. Most pedig a következtetés ideje eljött, és a ma ért, hogy én nyitottam meg az együttes ülést, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között átadom a szót a két társelnöknek, hogy vonják le a következtetéseket az eszme csere után, amelyet folytattunk a két munkaülés során. Az udvariasság szabály az Európai Parlamentben is ezért először Gabriela Kalapkova asszony szólítom övé a szó. Társadalmi asszony, öné a szó. Děkuji, pane předsedo, za váš úvod a za vaše... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hogy átadta a szót. Először is szeretnék köszöntet mondani minden valamennyiüknek a tegnapi és a mai vitáért. Nagyon sok kérdés volt, ami meg kellett vitatni. Nem tudom igazán megmondani, hogy melyik volt ezek közül a legfontosabb. Egyiket sem szeretném előtérbe helyezni. Azonban engedjék meg, hogy összefoglaljam egy kicsit a vitát, különösen a tegnapi vitát, és azt mondanám, hogy a legsürgősebb kérdés az a A 2004-es 38-as irányelvnek az alkalmazása és tiszteletben tartása. Hallhattuk, hogy az összes nemzeti parlamentnek gondjai vannak ezzel az irányelvel, és szeretném megköszönni valamennyi hozzászólónak, hogy elmondták eh, álláspontjukat, mert valamennyien kifejezték, hogy megkívánják vitatni ezt a kérdést, és konszenzusra kívánnak jutni mielőbb, mert valamennyien látjuk és érezzük, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos lenne mindenki számára. Meggyőződésem, hogy ezt a célt el fogjuk érni, és az Európai Unió ezen szabályoknak megfelelően tud majd működni. Szeretnék köszönetet mondani a kétnapos figyelmükért, és remélem, hogy ismételten fogunk találkozni, majd más alkalommal, amikor megint csak hasonlóan komoly témákat fogunk megvitatni, és mindenkinek jó hazautat kívánok. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor második társ alelnökünknek, Szevszikónak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy röviden kommentáljam a harmadik ülés részt. A vitából egyértelműen kiderült, hogy vannak problémák a az információhoz való hozzáférésről szóló rendelet alkalmazásával. Volt egy észrevétel, hogy esetleg szankcionálni kellene, amikor nem kapja meg valaki az információt, vagy amikor az információval visszalélnek. Felvetődött az a kérdés is, hogy az újságírók férjenek-e könnyebben hozzá az információhoz, és itt a általános reagálás az volt, hogy ne, mert hogyha bizonyos szakmai köröknek vagy állampolgár csoportnak könnyített hozzáférés biztosítunk, ez visszaéléshez vezethet a bizottság képviselőjének hozzászólása van arról volt szó, hogy törekvések vannak a jobb hozzáférésre. Lehet, hogy ez nem derül ki a szabályozásból, illetve a szabályozás tervezetből, mert probléma van például a dokumentum fogalmának meghatározásával, és vannak egyéb problémák is, például az előkészítő szakaszban az információ hozzáféréshez. Tehát ez a felülvizsgálat talán nem a legsikeresebb, vagy nem a lehető legjobb irányba mutat. Ami azonban a fontos, hogy a jelenleg alkalmazandó rendelet jó rendeletnek tekinthető, és mindenképpen hasznos. Nagyon örültem, hogy a miniszterelnök helyettesünktől azt hallottam, hogy elemzik a parlament, az Európai Parlamentnek az állásfoglalásait, és egy bizonyos konszenzusra tudunk majd talán jutni. Bizonyára tudják, hogy a jelenlegi bizottságnak nincs túl sok ideje erre a felülvizsgálatra. Ugyanakkor másfelől nem lenne helyén való, hogyha felgyorsítanánk nagyon nagy mértékben ezt a folyamatot, a jó információ hozzáférés kárára Köszönöm Depré úrnak, a szakbizottság elnökének és többi európai parlamenti kollégáinknak, hogy elfogadták a javaslatot ennek a tanácskozásnak a megtartására. Nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen sokan vettek részt, és hogy nagyon hasznos észrevételeket tettek. Szerintem ez az együttműködés az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között egy nagyon jó példája annak, hogy mire is van valójában szükség azért, hogy a demokratikus deficitet csökkenteni tudjuk az Európai Uniós jogalkotási munkánk során. Köszönöm. Köszönöm szépen Szevszik úrnak. És Először is szeretnék köszönetet mondani Cseh köztársaság beli kollégáinknak, akik a társszervezésben részt vettek, és akiknek nagyon nagy részük van abban, hogy sikerés volt ez a, az együttes tanácskozás az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselők között. Köszönöm aktív részvételüket, és mindenképpen nagyon ösztönző volt és hogy végül saját magam is levonjam a konklúziót, amit azt hiszem valamennyien el tudunk fogadni. Szerintem mindenki egyetért abban, hogy értelmetlen lenne, hogyha Európát az államok ellenében akarnánk létrehozni. Nem Európa van külön és az államok, hanem a tagállamok együtt alkotják Európát. Ugyancsak ilyen biztos az, hogy az Európai Parlament nem akar jogot alkotni a nemzeti parlamentek ellenében. Nem szabad, hogy jogalkotói háború törjön ki. Ezért, ahogy mondjuk is, úgy hisszük is, hogy ezeknek az értekezleteknek nagyon nagy jelentőségük van. Nem csak meg szeretnénk ismerni a nemzeti parlamentek véleményét, hanem kérjük az együttműködést a nemzeti parlamentek részéről Azért kérjük ezt, mert szükségünk van, amikor egy jogszabályt ki kell alakítanunk, ami aztán valamennyi uniós tagállamban alkalmazandó, hogy tudjuk, hogy mi a tényleges helyzet az egyes országokban. Ez azért fontos, hogy ne tévedjünk, és ne kényszerítsünk olyat a nemzeti parlamentekre, ami nem kivitelezhető és ugyancsak együttműködést kérünk az egyes jogszabályoknak az átültetéséhez, mert hogyha nem megfelelően történnek ezek átültetésre, akkor nincsen joge, jogegység az unión belül, és előbb vagy utóbb ebből súlyos problémák lesznek, és a közvéleményünk nem fog nekünk hinni, állampolgáraink nem lesznek elégedettek. Tehát itt az együttműködés apológiájának kellene megvalósulnia és azt mondanám még zárszóként, hogy amennyiben az európai állampolgárnak az az érzése, hogy titok van az európai intézményeknél, ez biztosan nem vonatkozik a parlamentre, mi teljesen nyitottak vagyunk, és minden információt kommunikálunk. Nyilván megértik, hogy mi Modellként szeretnénk szerepelni a dokumentum és az információ hozzáférés területén, illetve a jó gyakorlat tekintetében. Örömmel zárom le ennek az értekezletek a munkálatait, és még egyszer mindenkinek köszönöm az aktív részvételt a viszontlátásra.